Uh, dear friends, uh, ladies and gentlemen. és uraim, hagyd kezdjük el a második részét Ferejre a kollega jelentésének, illetve arról szavazásnak, regionális az ERFA és kohéziós alap a szakbizottságok véleménytervezetei. A Szünet után először két módosító lesz. A kettő, három, öt, három, hat. Ki van mellette? Ki van ellene? Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Dear friends. Kedves barátaim! Mi folyik itt? Nem fair dolog, mert nagyon világos van, elutasítottuk. Atya világ. Na jó, akkor még egyszer. Két módosítóról szavazunk, a 235 és 236 egybe. Megnyitom a szavazást. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Teljesen más eredmény született. Mit csinálnak, drága barátaim? Eh, amendment 284. 284 második része. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük ezt is meg éppen. Még Klauson nem tud egyességre jutni. Lezárom a szavazást. Elvetettük. Igazad volt. Gratulálok. 284, harmadik része mellette. Ellene. Tartózkodók. Ugyanaz a többség. Elvetette. 239 mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg éppen. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 242 mellette, ellene. Tartózkodók. Géppel megnézzük. Lezárom. Elvetettük ezt is. 246 mellette. Ellene elvetettük. 249 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 287 harmadik rész mellette ellene tartózkodók. Nézzük ezt is meg, ellenőrizzük géppel. 287 harmadik rész Mindenki leadta? Lezárom a szavazást. Elvetettük ezúttal. 287. negyedik része mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 252 mellette. Ellene. Tartózkodók Nézzük ezt is meg géppel. 252. Lezárom az adást. Felvetettük 287 hetes része mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 2 54 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 257 mellette ellene. Nézzük meg géppel. Teljesen másképp szavaztak, mint egy pár perc ezelőtt. Zárom. 260 mellette ellene. tartózkodó. elfogadtuk. 263 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk ezt is. 250 mellette, mellette elfogadtuk. 251 mellette, ellene, tartózkodók, 251 a szavazás tárgya. Zárom a szavazást. Elvetettük. 287, ötödik rész mellette. Ellene. Nézzük meg éppen. Zárom a szavazást. Elvetettük. 287 hatos rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 288 második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 286 mellette. Ellene. Nézzük meg ezt géppel. 266. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezúttal. 288. harmadik rész mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. 289. Első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk ezúttal. 267 mellette ellene. Tartózkodók, elvetettük ezúttal. 289, második rész mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 290 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 269 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. 269. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 272 mellette. Ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, 272. Nem volt teljesen világos. Most meg lezárom a szavazást, elvetettük. 275 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 278 mellette ellene tartózkodók elvedettük. 291 második rész mellette ellene tartózkodók ezt is elvetettük. 279 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 291 harmadik rész mellette ellene. Ellenőrizzük a 291 3-as rész. Lezárom a szavazást, elvetettük. Egyes mellette, ellene, tartózkodva, elvetettük. 111 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 69 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 70 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 71 mellette, ellene, 71 ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 73 mellette, ellene. Tartózkodók elvetettük, 74 első rész mellette. Ellene, tartózkodók elfogadtuk. 74 második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, kettő mellette ellene, tartózkodók elvetettük, 75 mellette ellene, tartózkodók nézzük meg géppel, 75 lezárom a szavazást, elvetettük. 76 mellette, ellene, tartózkodó. Nézzük ezt is meg géppel akkor. 76. A szavazást adja, lezárom a szavazást. Elvetettük ezt is. 77 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5 dénes mellette ellene tartózkodók elvetettük. 78 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 8 mellette ellene tartózkodók. Ezt géppel nézzük meg. A 80-ast. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 82 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 83 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 85 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 84 mellette, ellene tartózkodók, ezt éppen ellenőrizzük 84. Lezárjuk a szavazást. Elvetettük. 86 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 10 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 87 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 88 mellette, ellene tartózkodók elvetve, 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 89 mellette, ellene tartózkodók. Ezt géppel nézzük meg a 89-et. Lezárom. Elvetettük. 90 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 91 dénes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 93 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 94 mellette. Ellene. Tartózkodók Képpel nézzük meg a 94-est. Lezárom. Elvetettük. 95 mellette. Ele tartózkodó. Elfogadtuk. Kilencvenhat mellette ellene tartózkodók elfogadtak, 97 mellette ellene tartózkodók elfogadtak, 98 mellette ellene. Géppel ellenőrizzük a 98-ast. Lezárom a szabadást. Elvetettük 99 mellette. Ellene. tartózkodók Elfogadtuk 13 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 14 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 101 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 102 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük géppel. 102. Lezárom. Elvedettük. 16 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 103 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 17 mellette. Ellenőrizni akarják? Ám legyen. 17, akkor mégsem mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 18 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. Száznégy mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Nézzük meg géppel. Fölébredünk legalább. 104. Lezárom a szavazást elvetettük. 105 mellette, ellene tartózkodunk. Elvetettük 106 mellette, ellene tartózkodunk. Elvetettük 107 mellette, ellene Tartózkodunk. Elvetettük 19 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 20 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 21 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 108 mellette ellene tartózkodók elvetettük, most jön az 58-as módosít. 58-as módosít. emlékeznek rá, néhány órája mellette, ellene. Nézzük meg géppel, egy különleges módosító. Ellenőrizzük ezt akkor. Lezárom a szavazást. Elvetettük, és a végszavazás következik a módosítókkal együtt. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy néppárti val többen vannak, mint kéne. Most rendben van. Elutasítottuk. Megvan az eredmény, most pedig megyünk tovább. A következő szavazásra jelentéstevőnk Fedellei kolléga a .eu internetes doménynév bevezetése és működése, Federik Fedellei jelentése, egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk.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 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk 14-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 24 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 33 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk záró szavazás a jelentés tervezetről módosított változatában Név szerint szavazunk. Okay, I close the vote. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, nagy támogatottsággal elfogadtuk, gratulálok a jelentéstevőnek. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig, kedves barátaim, még egy név szerinti szavazás következik. Barátaim, még nincs vége a szavazásnak. Pederlej úr, számára ez talán még fontosabb, mert itt az intézményközi tárgyalások megkezdéséről van szó, nem költségvetési fájl. Megnyitom a szavazást, kedves barátaim. Intézmény közi tárgyalások. Lezárom a szavazást. Gratulálok! Federlej úr most elégedett lehet már. Megpróbáljuk majd a háromadó tárgyásokat egy órásnál rövidebben tartani. És most következik az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói témája. Platformokról beszélünk, közvetítő szolgáltatásokról és platformokról. Anna Záborszka asszony az előadója a véleménynek. Porrubik ismét nincs itt, úgyhogy akkor külön szavazunk. Egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10 mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. Senki nem szavaz. Jó, jó, jó, itt 11-es szav mellette ellene tartózkodás. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Jó, jó, elfogadtuk. 347-es. 347 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. 347-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 348 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük ezt is. Hadd örüljünk már. Élvezzük ki a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 353 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 48 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 49 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 50 mellette, ellene tart, ellenőrizzük. 50-es. Lezárom a szavazást. elutasítottuk 51 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 52 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 53 mellette. Ellene tartózkodás, ugyanazzal a többséggel elutasítottuk 54 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. Egyes 55-ös és 56-os, együtt szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 62 mellette, ellene, ellenőrizzük. Oké, okay, oké. Okay. Rendben, megnyitom, még mindig nyitva van a szavazás. 54 kollégánk szavaz, nem 67, mint ahogy szokott. Most nem vagyunk sokan, lezárom. És elutasítottuk. 65 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10, 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 129 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Záró szavazás következik, név szerint szavazunk. És ez a mai utolsó szavazásunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Gratulálok a vélemény előadójának. Minden jót kívánok önöknek is, kollégák, és most az ITRE szakbizottság ülést folytatjuk. Köszönöm szépen, kérem maradjanak. Mindannyian Prego. Madame Nibler è là, oui. Itt van Nibler asszony. possiamo continuare i nostri lavori, eh? Kollégák, akkor talán, talán folytassuk a munkát, mert egy kicsit eh, elgémberedett a, elgémberedtek a tagjaink. Nibler asszony, Angelika Nibler asszonynak kéne most elvileg egy beszámolóval előállnia, az EU Cyber Security Agency-vel kapcsolatban, hogy hogy állnak a tárgyalások. Köszönöm szépen! Nos, három, három oldalú egyeztetés zajlott le ebben a témában, és elég jól haladunk. Jövő héten lesz a negyedik ilyen három oldalú egyeztetés. egy órás lesz csak, úgyhogy remélem sikerül majd ezt a problémát eh, megoldani. Két dolog van, amit még eh, meg kéne oldani. Először is az ENISA kompetenciái hatáskörei a különböző, a különböző szerveknek a pontos hatásköre, feladatai. Folyik a munka, egyelőre még eltérőek a álláspontok a parlament, illetve a tagállamok között. Mondom, ez leginkább a feladatkörök felosztását, illeti a hatásköröket. Reméljük, jövő héten sikerül majd a mi álláspontoknak érvényt szerezni, de jelenleg a tagállamok térd felén a labda, rajtuk múlik, hogy mennyire közelítenek a mi álláspontukhoz. Alapvetően nem rossz a helyzet, az reméljük, hogy még az osztrák elnökség alatt sikerül lezárni ezt a témát, ez lenne a cél, de mint említettem, nem rajtunk áll, hanem a tagállamokon most már. Természetesen azt szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha, hogy az ENISA egy nagyon erőteljes hatalommal bíró ügynökség legyen az Európai Unióban, amely nem csak a tagállamoktól függ, és hát erre megy ki a három oldal egyeztetés is. Köszönet az, árnyék, az árnyékjelentéstevőknek. Köszönet Michael úr. Nagyon jó volt az együttes munka, és azt gondolom, hogy sikerült kiállnunk ennek a szakbizottságnak a többségi véleménye mellett. Ennyi szerettem volna mondani, és a kérdésük van szívesen válaszol. Grazie alla collega. Kéd... Köszönöm szépen. jelentéstevő következnek. Telicska úr szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Uh, Madam Chair, I think... Uh... Elnök asszony, jelenleg elég keveset tudok ehhez hozzá, hozzátenni, egyetértek azzal, ami elhangzott, tehát a tagállamok tér felén a labda valóban. Remélem megfelelően folyik majd a következő tárgyalás is. Remélem, hogy a tanács hajlandó lesz arra, hogy kicsit elmozduljon az álláspontjától. Teljes mértékben támogatom én is a jelentéstevőt ebben a témában. Köszönöm. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs egyéb hozzászólás, nem látok senkit, akkor zárjuk is le ezt a napi rendi pontot. Reméljük, hogy olyan pozitívan alakulnak a dolgok, ahogy ezt önök is említették, kívánták. Ashley Fox közben befutott. A következő napirendi pont az ő témája. Hol is tartunk? Globális európai ipari politika, robotika, illetve mesterséges intelligencia. Parancsoljon, Fox úr! Well, thank you, President. Um, artificial a mesterséges intelligencia, illetve a robotik. Ez az Európai Uniós országok számára egy nagyon-nagyon fontos téma a jövőre nézve. Ez egy olyan téma, amelyről az Európai Parlamentnek el kell tudni mondani a véleményét. Egy olyan véleményt kell kialakítani, mégpedig időben, amely útmutató valamilyen szempontból. Kár, hogy ezt a jelentést a titkárság javasolta, márciusban azt hiszem. És aztán fél évet töltött a parlament azzal, hogy vajon ki az illetékes, melyik szakbizottság az illetékes a, jelent, a jelentés egyes részeiért. Úgyhogy valójában csak októberben osztották ki magát a jelentést. Így aztán igen kevés idő, ideje van a hét illetékes bizottságnak, hogy bármilyen értelmes anyagot kiadjon. A francia nemzetgyűlés egyébként készített egy jelentést ezzel kapcsolatban a német Bundestag is, illetve a Lordok Háza és az Egyesült Királyságban, tehát a, a mesterséges intelligenciáról ezek olyan jelentések, amelyeknek elég nagy a presztésük, és a Lordok Házában készült jelentésnek több mint 130 oldalas. Én viszont öt oldalnál nem igazán írhattam többet, mert ez a megterjedés, ez a terjedelemben a, a határ. Hogyan is lehet értelmes és koherens anyagot kiadnunk, hogyha ilyen megkötéseink vannak. Egyébként két olyan szakbizottság is van, aminek exkluzív hatásköre van egyes területeken, és egyéb szakbizottság, egyéb szakbizottságok is illetékesek. Buzek úrral fogok egyébként ebben a témában találkozni, és remélem, hogy sikerült elérni azt, hogy kicsit kiterjesszük a benyújtás, a módosító benyújtásának határidejét, hiszen december 6-a ez, és utána szavazni a karácsonyi szünet utáni első munkanapon kell. Így nagyon nehéz dolgozni. Hogyha komoly munkát akarunk végezni, akkor azt nem így kell csinálni. Kollégák, jó, hogy juthattunk ide? A kilenc hónapból hatot hogy tölthetünk azzal, hogy azon vitatkozunk, hogy melyik szakbizottság az illetékes? Ez szánalmas kollégák. És hogyha a parlament így viselkedik, akkor meg sem érdemli, hogy bárki is odafigyeljen arra, amit mond. Nos, azt gondolom, hogy a jelenlegi körülmények között is azért meg kell próbálni a lehető legjobb eredményt kihozni ebből. A jelentésemet megkapták, ez egy nagyon szűkszavú jelentés, de ez nem véletlenül van, hanem azért, mert eh, ennyi helyet kaptam, ennyi terjedelmi lehetőség volt, és természetesen kompromisszumkész vagyok, remélem, hogy valami értelmes eredménye lesz ennek a jelentésnek. Úgy gondolom, hogy pragmatikus megközelítésre van szükség a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Jelenleg a kutatások legnagyobb részét magáncégek végzik, ugyanis úgy látják, hogy ez számukra megtérülő beruházás vagy befektetés. Különböző kormányok pedig, tagállami kormányok nyilvánvalóan technológiai fejlődést szeretnének elérni saját hazájukban, és használni is szeretnénk e- ezt. Legyünk naívak, nem lesz az Európai Uniónak saját mesterséges intelligencia szakpolitikája, mert egyetlen tagállam se szeretné kiadni a kezéből a fejlesztéseit. Ezzel kapcsolatban pragmatikusnak kell lenni. A másik dolog, a mesterséges intelligencia nem ismeri a határokat. Véleményem szerint etikai szabályokra lenne szükség azzal kapcsolatban, hogy hogy működtessük ezt az új technológiát, mégpedig ezt világszinten, vagy OECD szinten kéne meghozni. Főleg azokban az országokban, ahol leginkább befektetnének ebbe a témába. Hogyha az EU újabb normákat szeretne létrehozni, és ezáltal a kutatás gyakorlatilag a, a kutatók dolgát megnehezítenénk, akkor a kutatók nem fognak sokat gondolkodni, elmennek a máshova kutatni. Tehát az lenne a cél, hogy a mesterséges intelligencia az emberség céljait szolgálja és érdekeit szolgálja. Ebben hatalmas pozitívum lehet. Tudom, hogy a foglalkoztatási bizottság is eh, megfogalmaz majd egy véleményt ezzel kapcsolatban, szerintem előre lehet látni, hogy mit fognak mondani, azt fogják mondani, hogy ez egy szörnyű dolog, számos ember elveszti majd a munkáját. 200 évvel ezelőtt is mondhatták volna ugyanezt a gőzmozdonyról. Minden technológia tönkretesz néhány munkahelyet, viszont gazdagságot és új munkahelyeket teremt máshol. Ezt kell elérnünk. Azt kell elérnünk, hogy az Európai Unió továbbra is egy megfelelő befektetési környezet legyen, és hogyha ilyen szellemben írjuk ezt a jelentést, akkor szerintem jó munkát végzünk. Köszönöm szépen. Grazie a lei per la sua relazione e condividiamo credo tutti le preoccupazioni. Köszönöm szépen! Mi is egyetértünk azzal, hogy rendkívül szorosak a határidők, és meglátjuk, hogy Puzek úr ezzel kapcsolatban tud-e valamit intézni. Az első tevünk, Szaudargász úr, néppárt részéről parancsoljon. Thank you. Cheer. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném támogatni azt, amit az előadó mondott a menetrendek kapcsolatban. Vegyük figyelembe azt, hogy ezen események miatt valóban rendkívül szoros határidőkkel kell dolgoznunk, ezért a leglényegesebb üzenetekre kell koncentrálni lehet, hogy nem leszünk nagyon részletesek, de még ha talán nem is a nagyon technikai dolgokkal fogunk foglalkozni, legalább a közvélemény által érdemesnek tartott problémákat vegyük végig, és ezzel kapcsolatosan lesznek majd módosító javaslataim. Óriási félreértés a társadalomban és a médiában az, ami jelen pillanatban zajlik. Azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a mesterséges intelligencia. Azokban a jelentésekben, amiket a kolléga már említett. Itt nem science fictionről van szó, a mesterséges intelligenciának ez egy nagyon leszűkített megközelítések a mesterséges intelligencia nagyon konkrét feladatok ellátásában rendkívül hatásos eszköz tud lenni. Láthattuk például a képfelismerő technológiát, azt, hogy ez minden más módszert legyőzött, és ezért például az nyilvánvaló, hogy Európának vállalnia kell a szerepét a kutatás területén. Az algoritmusok azonban már sok alkalmazásban horizontálisan terjednek, és el kell mondanunk, hogy néha az a vélemény alakul ki, hogy Európa már is vesztes, mert óriási beruházások történtek az USA-ban, erről mindenki tud. Kína is úgy döntött, hogy óriási beruházásokkal támogatja ezt az ágazatot. Úgy gondolom, hogy Európa ezt el sem tudja képzelni, és ez helytelen. A prioritásokat kell megkeresnünk, a világos prioritásokat. Lehet, hogy nem abszolút számokban kell megfelelnünk ezeknek, de minőségben igen. Ez az eszköz. A leszűkített mesterséges intelligencia, ez adatalapú, adatfüggő. Európa most már tudja, hogy ezek a kérdések mennyire nehezek, de előre kell lépnünk. Más oldalról a helyi adatokon is, a helyi adatoktól is nagyon függ a mesterséges intelligencia. Az, hogy az eszköz milyen eredményt tud felmutatni, az attól is függ, hogy milyen adatokat táplálunk bele. Egy adatból egy eredmény fog kisülni, más adat más eredményre fog vezetni. Az adatok helyisége miatt megfelelő jogszabályalkotási megközelítésre van szükség. Az algoritmusokat a helyi adatokra kell alkalmazni. És végül etikai kérdések is felmerülnek. És a tudományos, fantasztikus megközelítés teljes mértékben eltéríti az etikai megközelítést. Ezt a szennyezettséget, amit az jelent, hogy science fiction megközelítéssel tekintünk a mesterséges intelligenciára, ezt el kéne törölni. A mesterséges intelligencia olyan eszköz, ami az asztalunkon és a hűtőszekrényünkben pillanatokon belül ott lesz. A munkák, munkahelyek kérdése, ez attól függ, hogy milyen döntést hozunk, és hogyan tekintünk a döntésekre. Az emberi megközelítés soha nem azt jelenti, hogy a gépek fogják helyettesíteni az embereket. Nem szabad az embereket elmozdítani a hierarchia tetejéről. Sőt, még több munkahelyet kell, hogy teremtsünk a mesterséges intelligencia használata által. Ezeket a témákat szeretném majd hangsúlyozni, és nagyon világos üzenetet kell küldenünk, ehhez egyébként erre még van időnk. Fontos, hogy a közvélemény lássa, értse, hogy mit szeretnénk, és szerintem még ennyi idő alatt is van ideje ennek a parlamentnek, hogy a közvélemény felé fontos üzeneténket megfogalmazzuk. E köszönöm szépen, Éva Kajli következik a szocialista frakcióba. Köszönöm, köszönöm szépen. Szeretnék Ashley Fox kollégámnak köszönetet mondani a kezdeti jelentésért. Jó a kezdet. Az idő és oldalszámkorlátozás miatt is nincs könnyű dolga. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság remélhetőleg együtt tud majd ezen a témán dolgozni. Egyrészt még lehet, hogy nem is lépnek ki, másodszor a tagállamok nem versenyképesek, nincsenek a top 10-ben a mesterséges intelligencia tekintetében, ha nem működünk együtt, akkor nem tudjuk felvenni a versenyt Kínával. Ambiciózusnak kell lennünk, és együtt kell dolgoznunk mindenképpen. És a, ugyanúgy kell vezérszerepet vállalnunk, mint a blockchain esetében, hiszen csak európai szinten tudjuk biztosítani azt, hogy a finanszírozás olyan cégekhez fog jutni, amelyek a magán adatokat tiszteletben tartják, ahol me megfelelő minőség és elv alapú szabályok irányítják a munkát. Ismerjük természetesen a kihívásokat. A megfigyelés például természetesnek tűnik, de Európában nem az. Az, hogy az állampolgárokat rangsorolja, és bizonyos kompetenciákból kizárja, nagyon fontos, hogy Európában ne jelenjen meg, ellentétben Kínával vagy az USA-val. Az algoritmusba építsünk bele etikát is. Ne csak a profitot termelje, hanem a morális megközelítéseket is vegyen figyelembe. Az algoritmus a döntés hozatal során. Ez emberi felelősség egyetértek azzal, hogy itt nem csak az intelligenciáról van szó, hanem az automatizálásról is, arról, hogy jobban tanuljunk, de az emberi intelligencia kell, hogy a keretet megadja és a szabályokat meghatározza. És még egy dolog, biztos vagyok benne, hogy nagyon jól együtt tudunk majd működni ezen a téren is. Persze, munkahelyek el fognak tűnni, de más új munkahelyek jönnek majd létre gyerekeink már is arról beszélnek, hogy influencerek akarnak lenni, youtuberek akarnak lenni. Ezek olyan munkák, amik a korábbiakban nem is léteztek. Úgyhogy a digitális érában át fog alakulni a munkaerőpiac is. Azon kell végig gondol, azt kell végig gondolnunk, hogy a kreatív gondolkozást, az új munkahelyet teremtés, hogyan tudjuk a mesterséges intelligencia szektorban is megvalósítani, nem engedhetjük meg, hogy bármi megtörténjen. Az állampolgárok, a biztosító társaságok munkája esetében is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament a politikusok vállalják a felelősséget, nagyon fontos, hogy a kis cégeknek biztosítsuk azt, hogy hozzáférjenek ők is az adatokhoz, a helyi adatokhoz, a nagy adathalmazokhoz, minden adathoz, amire szükségük van, a, mm, és ne csak a nagy öt óriás cégnek álljanak rendelkezésére az adatok. A betegségek megelőzésére például a mesterséges intelligencia lehető legjobb. Legyen pozitív hatása a mesterséges intelligenciának. Ezen túlmenően majd a közlekedésről is fogunk beszélni, és hogy ki a felelősség baleset esetében. Kiválósági központra van szükségünk az mesterséges intelligenciáról, mert át fogja alakítani az életünket. Ezen kívül a házon belül is, az Európai Unión belül is kell, hogy legyen intelligenciánk, tudásunk erről, legyünk versenyképesek, védjük meg az állampolgárokat, a jogaikat, az adataikat. Ez a felelősségünk, mint politikusoké. Most van itt az ideje ennek, remélem még nem késtünk el. Remélem olyan jelentés születik, ami jó példával fog előjárni az egész világ számára, és kénytelenek lesznek majd követni bennünket. Köszönöm. Grazie molto, Éva. Köszönöm, Éva. Naktegál képviselő következik, parancsolja. Köszönöm, és megköszönöm a kifejtett munkát a jelentéstevőnek. Szerintem jó, rövid belőszöveg, mindig szerettük az ilyet. És persze lehet hozzátenni még ezt-azt, de legyünk körülöttük, hogy ne beszéljük túl, és jelentős ne egy karácsonyfához hasonlatosát tegyük. Várom a cselekvési tervet, mert Európai Bizottság ígérbe tereszteni december 5-ig, és reméljük azon már egy kicsit majd tovább nagyobb léptékű vitát lehet szervezni. A módosítóim inkább a hardware igényekre és azon technológiákra koncentrál, amelyek lehetővé teszi a mesterséges intelligencia terjedését és a digitális Európa program felé visznek bennünket. És végül azt tenném még hozzá, hogy mi ugye egy ipari bizottság vagyunk, ilyenként nem csak konkrét szakpolitikai területekre kéne koncentrálnunk, hanem egy szélesebb körű ipari stratégiát kéne megcíloznunk. És hát várom is így a együttműködést ennek szellemében a többiekkel. Köszönöm. Szilikiotis kollégája szó. Köszönöm szépen először is, szeretném megköszönni Ashley Foxnak mindazt a munkát, amit belefektetett ebbe a jelentésbe, és egyet is értek vele, különösen a menetrendet illetően igaza van. Nem lehet komoly munkát végezni úgy, hogyha a határidők olyan szorosak, amilyenek most. Köszönöm egy nagyon kényes és fontos témában igaz, hogy a robotika, a mesterséges intelligencia nagyon sok rövidtávú előnyt és középtávú előnyt is ígér, de az infrakcióm számára világos, hogy ahhoz, hogy a pozitív előny, ezeket az előnyöket le tudjuk aratni, felelősen kell lejárni, és ennek érdekében biztosítani kell azt, hogy jobb életminőséget is biztosítunk az emberek számára. Nos, hogy lehet ezt elérni? Hát úgy, hogy ezt úgy lehetőséget megragadjuk, és új minőségi munkahelyeket tudunk megragadni, többen elmondták már, és az is fontos még, hogy garantáljuk azt, hogy a robotika és az i, az, a mesterséges intelligencia a már rendelkezésre munkaerőt is ki tudja használni, ehhez képezni kell a munkaerőt, ki kell aknázni az emberi kapacitásokat, és ezzel végsősorban az európai iparágakat is előre húzzuk, amelyek nagyon sok kihívással kell szembenézzenek. A robotika is a mesterséges így módon a problémák kezelését is elősegítheti, melyekben az ipar szenved Európában. Különösen délen hiszen Európa déli része újraiparosodáson megy át. Szerkezetváltásra, modernizációra van szükség, ezt az innováció révén lehetne, például a robotika révén elősegíteni, hogy végre legyen ismét ipar ezekben a régiókban. Egy másik kérdés az, hogyan tudjuk a KKV-kat támogatni mert nem a vállalat mérete kell, hogy döntő legyen, hanem a munkának minősége. És az, hogy miképpen tud élni az új technológiákkal. Energetika, közlekedés, egészségügy, amelyekben lehet az emberek igényeit kiszolgálni az AI-vel. Ám mindenképpen az emberekkel, hogy irányítsák végső soron ezeket a technológiákat. Szabályok, az emberi jogok és egyéb fontos tényezők figyelmvételével, és ez bizony hiányzik a jelentés tervezetből. Meg kell vizsgáljuk, hogy ezeket az adatokat hogy tudjuk az új európai stratégiákban alkalmazni új digitális stratégiákban, bekapcsolva a mesterséges intelligenciát. A módosítóink ez irányban fognak megfogalmazásokat tartalmazni. Prezenti. Úgy látom, más árnyékjelentésteben nincs itt, úgyhogy a többi képviselő követ, következhet. Pilar del köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a legaggasztóbb ez az anyag ahhoz képest, amit ma, amiről ma ö, szavaztunk, majdnem ezer, majdnem 100 milliárd eurós, ö, majdnem 100 milliárd eurós programról szavaztunk ma Horizont 2020-ról, rekord idő alatt sikerült erről ezt az anyagot összehoztunk szavazni, mindent elintéznünk. Szerintem a kollégák kiváló munkát végeztek, de hogy ez, mi, hogy ez milyen hihetetlen költségvetési elkötelezettséget jelent Európa és a tagállamok számára, szerintem ez nagyon aggasztó. Tesszük a mesterséges intelligencia kérdését. Azt hiszem, hogy megfelelő kontextusban kell ezt látni, hogy pontosan mit is jelent ez, milyen dimenziókat nyit ez meg. Sokszor azt gondolják, hogy ez egy újdonság, most indul, mint hogy korábban ennek nem lett volna semmilyen előzménye, nem. Itt valójában egy folyamatos digitális technológiai fejlődésről van szó. Már nagyon régóta rendelkezünk ilyen adatokkal. A változás csak az, hogy egyre több adatunk van, az emberek is egyre több adatot generálnak, a vállalatok is, és egyre nagyobb kapacitással rendelkeznek azok a berendezések, amelyek fel tudják használni ezeket az adatokat, és aztán ebből keletkeznek a különféle applikációk, következmények, stb. stb. Szóval szerintem egy kicsit meg kell nyugodnunk ezzel kapcsolatban, tehát nem egy újdonságról van szó. De az igaz, hogy ennek a technológiának a fejlődése egy ismeretlen világba viszel minket, amely hatással van a gazdaságra, az egész társadalomra, és ez egy nagyon gyors változás. Úgy vélem, hogy leginkább arra kéne odafigyelnünk, amit olyan kérdésekkel foglalkozni, ami majdnem kézzelfogható már. Ez egy progresszív fejlődés. A mesterséges intelligenciának nagyon sok olyan aspektusa van, amit még nem is definiáltuk, nem is tudjuk pontosan, hogy mi lesz ez. Én azt látom ebben az anyagban, hogy nagyon sok dologról azonnal jelleggel kell foglalkozni, és bizonyos esetekben már meg is van a megoldás. Például az adatok kérdése. Ez az összekötetett összeköttetettség kérdéséhez viszel minket. Nos, ezzel kapcsolatban vannak már különböző ellenőrző szervek, stb. stb. Európában szuper számítógépekre lenne szükség, szuper processzorokra, amelyek nincsenek meg. Van a Digital Europe nevű programunk, és ennek ezt a programot olyan költségvetéssel kéne felruházni, amely lehetővé tenni, hogy vegyünk két ilyen szuperprocesszort, szuper számítógépet, ami nincsen Európában, de Ázsiában több is van. Szingapurban, Kínában, stb. stb. 2,5 milliárd eurót szenteltek olyan tanulmányoknak, amelyek az in- mesterséges intelligenciával foglalkoznak Európa szerte. Jövőre felül fogják vizsgálni a Product Liability irányelvet, és természetesen minden érintett felett, minden érintett szerződés, minden vonatkozó egyéb következményt figyelembe kell venni mindjárt abba hagyom, elnök asszony. és vannak még olyan dolgok, amik szerintem azért ránk tartoznak, például szociális kérdések, ezt ki kéne hangsúlyozni, vagy az etikai kérdések, vagy a felelősségvállalás kérdése. Ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek erről nem szabad elfeledkeznünk, és ezek mind alkalmazandóak a mesterség és intelligenciára, és mégpedig azonnal jelleggel köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, kérem, egy kicsit rövidebben fogalmazzanak, mert bár ez egy nagyon fontos téma, de még egy hosszú napi rendel előttünk. Teresa Griffith következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ashley. Minden szóval egyetértek, amit a kollégák mondtak. Ashley, nagyon örültem, amikor azt mondtad, hogy a, amikor a határokról beszéltél. Tudom, hogy az Európai Parlamenten belül mindenki azért arra fog törekedni, hogy ne legyen kemény határ Írország és Észak-Írország között. 30 ezer ember lép át ezen az idézőjelben határon minden nap, hogy dolgozzon, tanuljon, egészségügyi szolgáltatásokat vegyen igénybe, és családját látogassa. De visszatérve a mesterséges intelligencia kérdésére, globalizált világban élünk, de a kötelességünk, hogy jó globalizációt érjünk el. Európa számára ez nagyon fontos, de a munkavállalók megvédése egy igazságos, méltányos átalakításban, a gyermekeink oktatása, a magas készségeket igénylő, kiváló készségeket igénylő munkák betöltésére a jövőre, ez a felelősségünk. Rengeteg kutatást végeztek a szakszervezetek, ezt szeretném figyelmetbe ajánlani. Köszönöm. Most magamnak adnám meg a szót egy percen, nagyon rövid időre. Sì. E, volevo solo riprendere un aspetto. Qualcuno ha egyetlen dolgot szeretnék kiemelni. Valaki azt mondta, hogy már talán túl késő van, elképzelhető, hogy Európa már lemaradt erről. Mások viszont azt mondták, hogy nem, ezt a játszmát végig kell játszani, és meg kell próbálni valamit elérni a vállalatok digitalizációja, vagy a közlekedés digitalizációja, vagy az élet bármilyen részé lehet digitalizálni. A mesterséges intelligencia gyakorlatilag bármilyen területén az életnek bevethető. Attól tartunk, hogy a versenytársaik lehagynak minket. Kínáról, Amerikáról szoktunk beszélni, de ott van Kanada is, Tehát mindez rendkívül fontos, remélem, hogy lesz majd idő arra, hogy ezt megfelelően meg tudjuk beszélni. Hadd mondjak valamit. Egy nemzetközi think tank ülésén mit gondolnak Európáról? Azt szokták mondani Európáról, hogy mi bele vagyunk abajodva a szabályainkba, és ezek a szabályok meggátolják a növekedést. Mások viszont nem, nem szenvednek ilyen problémáktól, és eh, Szingapurban sokkal egyszerűbbek a dolgok, elég egy szerződés, mondjuk egy személy, magánszemély akár, és egy eh, fejlesztővállalat között, és eh, már is elindulhat a fejlődés. Ebben a think tankben voltak mások is, szakszer, különböző ágazati képviselők, vagy az Oxfordi Egyetem tudósai, akik azt mondták, hogy nem, egyértelműen kell lenni egy olyan félnek, aki lefekteti a szabályokat, például a magánélet védelmével kapcsolatban, stb. stb. És valaki arra jutott, hogy ebben a játszmában, aki a szabályokat diktálja, az meg is nyerheti a játszmát. Remélem, hogy Európa megfelelő szabályokat hoz, és szerintem ez adóász is lehet ebben a nemzetközi kártyajátszmában. Nagyon fontos az, amit most teszünk, és természetesen mindent úgy kell, mindezeket a kérdéseket úgy kell vizsgálni, hogy az összes többi aspektust is figyelembe veszünk, például Digital Europe-ra gondolok, de szerintem kéne, hogy legyen egy főcsapás, ami, amin mindannyian együtt menetelünk, és Európának azt gondolom, hogy ezt a hozzáadott értéket is figyelembe kell venni. Kupula Nátri kolléga következik, meg is adom neki a szót. Utána pedig a bizottság következik. Thank you so much. Köszönöm. Nagyra értékelem a folyt vitát, és elég nehéz is formába, struktúrába foglalni ezt a munkát, megremlítve mindent, amire hatással van, hiszen minden ágazatra hatással van ez a jelenség. Mindenképpen a foglalkoztás tekintetében, én a Foglalkoztatási Bizottságban dolgozom, kell, hogy hasonlókat. Hollandiában, Finországban például, például az építőiparban a mesterséges intelligencia helyezi el a munkaerőt, hol lehet a legjobb munkádra a legjobb embert megtalálni. Az AI tehát beépül a foglalkoztatásügyi stratégia rendszerébe, például az építőiparban hazámban. Úgyhogy mindenhol alkalmazható ott is, ahol nem várnánk. És persze lehet példalistát feltenni, hogy hol jó, hol nem jó, ám annyi mondható, hogy bizonyos elvek alapján kell a, társadalomban és az emberi élethez igazítani. És fontos, hogy az európai innováció előre menjen, mert a jelentések azt mutatják, hogy a területen lassabb a fejlődés Európában, mint a világ többi részén, különösen versenytársainknál. Köszönöm Petra, most pedig az Európai Bizottság képviselője, a DG Connect részéről Cecil kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Rövid az időnk, valóban, de nem a nulláról kezdjük a munkát, hiszen A bizottság mesterséges intelligenciáról szól közleménye óta nagyon sok munka zajlott már ebbe az irányba, és szeretnék a magas szintű szakértői munkacsoport munkájára kitérni, amely már is nagyon sok munkát végzett a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és egy iránymutatás tervezetet készítettek elő, ami decemberben kerül majd elénk, és az Európai Mesterséges Intelligencia platformja is felkerül, ahol mindenki hozzászólhat majd. Ha megengedik, a kommentárokra egyenként kitérnék a C ponttal kapcsolatban, szabályokról és folyamatokról beszélnek, ez két külön dolog. A szabályok inkább a rendelethez kapcsolódnak, a szabályozáshoz, nagyon óvatosan kell azt mondanunk, hogy a szabályokat módosítani kell. Először fontos lenne alaposan felmérni a helyzetet, hogy melyik szabályok módosítására van szükség. Úgyhogy lehet, hogy itt a lehetséges, hogy módosítana, módosítandó megfogalmazás helyesebb lenne. D pont. Nos, itt a megfogalmazás lehetséges egy kicsit félrevezető. Úgy tűnik, mintha minden mesterséges intelligencia rendszer előítéletekkel rendelkezne, legyünk tehát egy kicsit óvatosak. Ráadásul ez nem ö, vonatkozik minden mesterséges intelligenciáról dolgozó rendszere, mert nem mindegyik alapul a nagy adathalmatozókon. Egyébként ezért az ilyen rendszer használata öm, előítéletes lehet az adatfelhasználás szempontjából, megfogalmazás talán pontosabb lenne. Itt egy kicsit kiegészítéssel értem, amúgy elismerésem a szövegért. Amikor arról beszélünk, hogy a szennyező és veszélyes munkákban adat esetben, hogyha mesterséges intelligenciával tudjuk helyettesíteni az embereket, az még jó is, nem pedig szörnyű, mint munkahely elvesztés az autonóm, önvezető autók esetében. Azért lesz szükség emberre, hogy ezeket a gépeket valamilyen szinten koordinálják. Aztán a mesterséges intelligencia és robotika az előregedő társadalomban, 3.5-ös. Itt konszenzus alakult ki a gondos, gondozásban alkalmazandó mesterséges intelligenciáról. 2017-ben volt egy felmérés, ami azt mutatta, hogy átlagban a népesség 51%-a úgy érzi, hogy nem érezné magát kényelmesnek, hogyha egy robot lenne a társa, vagy egy robot gondoskodna az idősekről. Miközben csak 49% gondolja azt, hogy ez egy kellemes gondolat. Igaz, hogy Japánban nagyon más a kultúra, és nem vagyok benne biztos, hogy Európában ugyanarra kellene törekednünk, mint nekik, de attól függetlenül az mesterséges intelligencia nagyon sok tekintetben tudná segíteni az egészségügyet, és ezt ki kell használni. Tudjuk, hogy például a logisztikai részen nagyon sokat tudnak segíteni az ápolóknak a robotok. Az emberi kapcsolatok tekintetében azonban nem kell, hogy az emberek szerepét átvegyék a robotok. A következő bekezdés összhangban van azzal, hogy megnövekedett beruházást biztosítottunk, 70%-kal növeltük a beruházást ezen a területen, és bátorítjuk a tagállamokat vagy a cégeket is arra, hogy ugyanezt tegyék. Rámutatnék arra, hogy a kutatás mellett a használatot, az alkalmazást is támogatni kell. Ami a hetedik pontot és az oktatást illeti, ezt a széles értelmében kéne itt használni, és kritikus fontosságú, hogy tájékoztassuk a népességet, hogy lássák, hogy mi az aktuális helyzet, és a rendelegi rendszer mit tud tenni az érdekükben a meglévő mesterséges intelligencia rendszer miben tud segíteni a munkájukban például, ami az ipar és a politika kérdését illeti sok témát soroltak fel, de még másról is lehetne beszélni, például a, az élelmiszeripar, a környezetvédelem nyomon követése, egészségügy. Etika. Egy Elnézést, össze tudná egy kicsit foglalni, amit mondani szeretne, mert utána még elég sok dolgunk van, kicsit késésben vagyunk, ha, meg le, ha megtenni. Elnézést, akkor az egyik kritikus pontra ugranék az etikai aspektusra. aki említette, hogy amit önök javasolnak itt, ez pont az, amit a magas szintű szakértői csoport és a bizottság tesz. Nagyon sok szinergia van tehát, és érdemes a már elvégzett munkára építeni. Szeretnénk mi is interakciót létrehozni a parlament a mi közöttünk és a magas szintű csoport között, hogy ne kezdjék nulláról azt a munkát, amit már egy másik csoport elvégzett. És az utolsó pont, és aztán remélem esetleg a többi kommentáromat írásban elküldhetem. Az utolsó és legfontosabb pont, amit említeni akartam, hogy ki a 34-es számú munkacsoportot ki fogják jelölni, ami együtt fog, tud dolgo, fog dolgozni majd a tagállamokkal, a magas szintű csoporttal, a cselekvési tervek kialakításában, úgyhogy a, őrájuk is ki lehetne terjeszteni az együttműködést. Köszönöm szépen, hogy ilyen pontos ajánlásokat adott, most pedig Ashley Foxnak adom meg a szót, aki lezárja majd ezt a napirendi pontot, ezt a vitát. Nem tudom, hogy önök mennyire partnerek ebben, kérdezi az elnök asszony a bizottságtól hajlandóak arra, hogy, egy, hogy a magas szintű csoporttal egy meghallgatást szervezzenek, és eljöjjenek erre a meghallgatásra? Szerintem nagyon-nagyon érdekes lenne egy ilyen típusú eszmecsere, egy meghallgatás. Nekünk egészen biztos érdekes lesz, de tanár érdekes lehet a bizottság számára, és ő részt vegyen. Fox úr következik, parancsoljon. Kérem, válaszoljon. Well, thank you, President. Um, Köszönöm, elnök asszony az árnyéki adóknak és a többi hozzászólónak külön-külön szerettem volna válaszolni, de értem, hogy kevés az idő. Az a javaslatuk, hogy a szakbizottság kéne találkozzon a magas szintű szakértői szakértőcsoporttal, jó ötlet. Szerintem a Bundestagban, a francia parlamentben vagy a House of Lordsban megtörténne, miközben nálunk január 7-én kell szavazni decemberben beterjesztett anyagra. Tehát nevetségesen rövid az idő, hat hónapig az eljárások vitatkoztunk. Szerintem ez a jövőre nézvést is leckekkel, tanulság kell legyen. Ilyen komoly munkára kell időt hagyni. De hát remélem, hogy január 7-e olyan anyag lehet majd szavazni. Köszönöm. Jó, akkor ezt a vitát most itt le fogjuk zárni. Köszönöm Fox úrnak, hogy ennyire együttműködő, ilyen rövidre tudta fogni a hozzászólásait, és vagy egy később időpontban kifejtheti azt természetesen, amit mondani szeretett volna. Nézzük a módosítók benyújtási határidejét. December 6-a 12 óra. Ha jól értem, akkor azt kérné Fox úr, hogy ezt hosszabbítsuk meg, hogyha ezt megadják, akkor elnézés, Tereza, Tereza, kérlek szépen. Csak azért, mert Fox úrhoz szóltam az imént. Elnézés. Azt szeretném, hogy hallja, mit mondok. Tehát a módosítók benyújtásának a határideje jelenleg december 6-a, és utána január 7-én lenne a szavazás, ugye? És ha jól értem, ő azt szeretné kérni Buzek úrtól, hogyha lehet, akkor ezt hosszabbítsuk meg. Toljuk ki a határidőket, jól érte? Kérem Buzak urat, hogy változtassam meg január 7 január 14-re. Ennyit, ezt keresem, ezt szeretném. Jó, akkor a december 6 az marad, ugye? A módosítók benyújtásának határide. Megpróbáljuk megnézni, hogy sikerül elérni a szavazás határinek elhalasztását. Jó, akkor haladjunk tovább. A gumiabroncsok címkézése a következő témák. Azt hiszem, hogy Bóni úr helyett Del Castillo asszony fogja elmondani, hogy mit is kell tudnunk erről. Uh, uh, uh, Nem tud Bóni úr eljönni ma. Engem kért, hogy mondjak valamit. Ne Helyette. Röviden azt mondja, hogy szeretném megköszönni minden kollégának, akik jelentősen hozzájárultak a jelentés megírásához. A jelentés célja az, hogy az európai mobilitást elérhetőbbé tegye mindenki számára, az ipar versenyképessébe, a munkahelyeket biztonságba és tisztábbá a munkahelyeket, és a klímaváltozás kihívásainak jobban megfeleljenek az EU tagállamok és az összes stakeholder bevonásával írodott jelentés. Támogatom azokat a megoldásokat, amelyek megszülettek a jéges vagy havas úton való közlekedést való alkalmasságot megjelölve láthatóan a gumiabroncson. Uh, tire, um, Uh, a teljesítmény adatokat is fel kell tüntetni a címkén, ugyanakkor rele relevánsabb, megismételhető tesztmódszertanokra van szükség, amelyek a hitelesebb paraméterek alapján épülnek fel. Nagyon sok teendő van még, hogy a címkézés a ismeretési kamp, kampányok révén értelmezhetőbb legyen, anélkül, hogy alapvetően megváltoztatnák a címkézés szerkezetét. A másik utolsó nagyon fontos dolog az, hogy azt javaslom, hogy a gurulás ellenállást zaj hatás és a tapadás hatás tekintetében pontos információk állnak rendelkezésre, közös értelmezéssel és közös egyetértéssel szerintem a lehető legjobb technológiát tudjuk a piacra vinni, és erősíteni tudjuk azt a törekvést, hogy a üvegházatások okozó gázok kibocsátása csökkenjen, és ne szennyezzük annyira a levegőt. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek a munkát. Remélem, meg tudjuk ezt majd beszélni, mi hamarabb, a ennél kentős tevőkülésén, szerintem jövő héten azt hiszem lesz is egy ilyen. Nagyon-nagyon fontos az, hogy eh, meg tudjuk beszélni azokat a módosító javaslatokat, amelyeket a jelentéstevő már kész megtenni, javasolni. Olyan ez, mint, eh, az, mint a gépjárművek energetikai ellátás, el, átállása, Nyilvánvalóan ezen a területen is meg kell fontolni ezeket a kérdéseket. Erről szólnak egyébként a módosítók is, tehát a tapadási teljesítményről, illetve arról, hogy úgy kell kialakítani a tapadási teljesítményt, hogy ezzel csökkenjen a, a szükséges üzemanyag felhasználás. Nagyon fontos továbbá a gördülési zaj csökkentése, illetve hogy hosszabb teljesítménye legyen a gumiabroncsoknak. Nagyon fontos, hogy mindezek, mindezen adatok tudatában legyen a vásárló, és azt gondolom, hogy ehhez egy elég komoly beruházás kell. Nézzük a újra felhasználás kérdés, tehát ugye ne feledjük, hogy a tapadás azzal jár, hogy a mikroműanyagok bizony ott maradnak a talajon. Éppen ezért nagyon fontos lenne az innováció, és jó lenne, hogy ha nem szennyeznénk ezzel a környezetet, és ezzel nem hoznánk létre negatív hatásokat az emberi egészségre is. Nagyon fontos, hogy újra felhasználhatók legyenek a gumiabroncsok. Nagyon fontos az is, hogy az egész eh, ellátási lánc megfelelően átlátható legyen, eh, ez vonatkozik a kaucsok, kaucsukra is, eh, legyenek fenntartható erdőgazdálkodásból származóak, ezek a gubiabroncsok. tudjuk, hogy milyen drámát kellett átélnünk például a olajjal kapcsolatban, nem szeretnénk, hogy ugyanez a helyzet állna elő a kaucsuk kérdésében is. Ami a felolvasott üzenetet illeti, nos, a címkézésnek ugye tartalmaznia kell az, hogy milyen a nedves tapadási teljesítmény a, a tükörjégre, vagy jégre vonatkozóan. Persze ez nagyon fontos, ezzel mi is egyetértünk. Aztán van még egy rész, a, a különböző gumi osztályok, ugye ezt megváltoztatná a jelentéstevő. Hát itt egy nagyon komoly kérdőjel merül fel, nem tudom, jövő hétig meglátjuk, hogy egyáltalán meg tudunk egyezni. Nem is értem, hogy mi a jelentéstevő javaslata. Thank you, Chair. First, I will... Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy több képviselőt belátom, szükség van arra, hogy a címkén szerepelni kell a hó és jégképességnek. A klímaváltozás fényében sok vásárlószabban, sok tagállamban ez a legdöntőbb tényező és információ. Ezért gondolom úgy, hogy megállapodásra jutunk abban, hogy a léptékben meghatározott indikátorok szerepelnek ezekre a tényezőkre vonatkozóan. Az ENVI bizottságban szavaztak tegnap, és véleményt fogadtak el a jelentése vonatkozóan több módosítót illetően a kopás és a kilométerfutás tekintetében. Remélem, hogy mi is be, el tudjuk fogadni ezeket majd. Évente 432 ezer haláleset, kori haláleset uh, tudható be az apró részecskés szennyezésnek, például a műanyagoknak. A rossz minőségű gumiabroncsok jelentős részben hozzájárulnak e szennyeződéshez. A fogyasztónak tudnia kell, hogy meddig, milyen életképessége van az általa a terméknek. Helyzetbe kell hozni, hogyha úgy dönt, hosszabb élettartamú abroncsot vásárolni, mert kevesebb mikropartikút, apró részecskét eresztenek a levegőbe, kevésbé szennyezik. Fontos, hogy különféle típusok folyóköltségét jobban meg tudják határozni. Hogyha az egészség és biztonság áll a homlokterében a jogalkotásnak, és a mikroplasztik, mikroműanyagok kibocsátás csökkentése fontos, akkor a kopás és a futás időtartam, kapacitás információt szerepetetnék el a címkén. Remélem, hogy az MV szakbizottságbeli kollégák gondolatai ösztönzőleg hatnak majd ránk, hiszen nekünk is az a célunk, hogy az egészségét és a biztonságát biztosítsuk az állampolgároknak. La parola kolléga Kolicek, prego. Köszönöm, Kolicek kolléga következik. Kui, pani predsedajci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek néhány állásponttal, amit az előttem szóló kollégák mondtak el a mikro műanyag részecskék fontosak, de a közlekedés biztonsága még fontosabb, és a tapadási teljesítmény különösen. Az, hogy egy gumiabroncsból mennyi mikroműanyag darabka szabadul fel, nos, csinálhatnánk olyanokat, amelyekből egyáltalán nem kerül a környezetbe ilyen mikrorészecske, de ez komoly hatással lenne a tapadási teljesítményre, és ezzel elveszítenénk a gumiabroncs biztonságát. Úgyhogy alaposan végig kell gondolni, hogy mit várunk el egy gumiabroncstól. 24 módosítót nyújtottak be, Néhányuk nagyon jelentős kérdésekkel foglalkozik, mint például egy gumiabroncsot extrém körülmények között is lehet-e használni, például jeges vagy havas úton, de ugyanakkor ez, ezek a javaslatok ellentétesek tudnak lenni a nedves úton való gumihasználattal. Milyen egyéb elemeket kell egy címkén feltüntetni. Nos, azt hiszem, hogy érdemes lenne az alapvető dolgokra összpontosítani, és a technikai adatokat pedig egy külön listán tudnánk feltüntetni, hogyha mondjuk egy linken, és hogyha valaki ezeket a technikai információkat is akarja látni, akkor rá tud kattintani, és ott részletes adatokhoz is hozzáfér, amiket az friss kutatások fényében mindig tudunk frissíteni a kopás és a tartóság is meg fog változni, attól, hogy ha megváltozik egy gumiabroncs összetétel, de természetesen a használat jellegétől is függ ez, hogy megfelelő módon használják e a felhasználók. Ezzel kapcsolatban is érdemes adatot gyűjteni, akár az interneten. Biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő és az árnyékeladók fognak közös pontokat találni, és nagy érdeklődéssel várom a további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Támogatnám, amit Jakob mondott az iménti hozzászólásában. Az egészség és a biztonság nagyon fontos ebben a vitában is. És mi azt gondoljuk, hogy minden dolgozónak joga van azzal a várakozással elhagyni az otthonát reggel munkába menet, hogy biztonsággal haza is fog térni a családjához. A, a Bestoli Fesztiválról hazatérő ö, busz balesetet szenvedett, az autóvezető és két tínédzser is meghalt. A vizsgálat során azt találták, hogy 19 éves abroncsokkal közlekedett ez a busz. Biztosítanunk kell, hogy emberek ne tudják megkerülni a jogszabályokat, és az utasok és a sofőrök is legyenek biztonságosak. Ezért a jelentéstevőnek és az árnyék előadónak is javaslom, hogy a Tide UK munkáját olvassák el. Az egyik tínédzser édesanyja, aki meghalt ebben a balesetben, kampányolt a abroncsok biztonságáért Francis Valoynak hívták, az ő munkáját szeretném a figyelmükbe ajánlani. Köszönöm. Én... Köszönöm ezt a beszámolót, Tereza. Azt, azt hiszem más nem jelentkezett. Akkor most a bizottság következik. Kizmen asszony parancsolja. Uh, thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nevében szeretném megköszönni különösen a jelentést önnek, Bonni úrnak a jelentést, meg a többi tisztelt képviselő munkáját is, akik hozzájárultak a vitához, meg beterjesztettek módosítókat. Széleskörű támogatást érzékelünk a, jel, a ö, rendelet módosítására vonatkozó javaslatunk mögött, nagyon jól látjuk a mikroplasztika és a kopásból származó részecskék szennyezéséből adódó problémákat, és ezt szerepeltetni kell a címkén. Megfelelő, megbízható teszt módszereket kell kidolgozni. Persze nem a biztonság rovására legyünk itt körültekintőek, és mivel szeretnénk gyorsan haladni, mihez a teszt elérhető, szeretnénk bevezetni, ezért javasoltuk azt, hogy delegált jogi aktus révén valósítsuk meg, ami gyorsabb, mint a teljes körű együttdöntési eljárás menete. Persze a parlamentnek átlátási felegyeleti joga van, e fölött is. Még néhány pont, amelyet kiemeltem volna, hogy az osztályokat nem kéne megváltoztatni, úgy kéne hagyni, hogy a mostani rendeletben állnak. A nedves, az esőgumi osztályban 90% a gumiknak a legfőbb a első három osztályban van, tehát nem jó összevetési alap. És ezek ki kell igazítani, hogy javasabban is áll ennek megfelelően, hogy ezt orvosoljuk, aztán a külső zaj, az általános biztonság szabadat a legalsóbb osztályt nem tartalmazza. Erre is reagálnunk kell. Hogy újraosztályozzuk. Aztán gurulási ellenállás. Ez nem annyira sürgető ugyan, ez igaz, de 43% a modelleknek. A csúcs három csúcsosztályban van. Tehát elég sűrű a a címke felső része, amit 2007-ben elfogadott a bizottság az energia keretszabályzásban, az újra skálázás tekintetében ösztönözni kell a gyártókat arra, hogy egy jobb minőségű termékeket gyártsanak. Köszönöm a figyelmet, elnök asszony, szívesen beszámolunk bármilyen technikai információról, mert szükségük van. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm, hogy ennyire köszönöm ezt a felajánlást. Del Castillo asszony elment, de azt hiszem, hogy bizonyára eljutatják majd a vita eredményét a szóban forgó személyeknek. Ha jól tudom, akkor január 7-én lesz a szavazás. Azt hiszem, hogy az a nap is legalább olyan sűrű szavazóstap lesz, mint a mai volt. Igen, elnézést kérek, ha megint még egyszer mondok valamit, ez egy eléggé általános megjegyzés. Szerintem elég súlyos hibát követünk el az összes témával kapcsolatban. 17 dokumentum, 17 jogalkotási javaslat, ez az őrültség és egész biztos, hogy a tanács nem fog elkészülni az összessel. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen erőltetett menetben kell majd dolgozni, és a, ami ma történt, több mint négyezer módosítóról szavaztunk, nem hiszem, nem hiszem, hogy ezt meg tudja a tanács oldani. Vigyázzuk, de menjünk bele ebbe a játékba, vagy játszmába, amit a, amit a tanács állított. Nem, nem a választások előtt fél évvel kell fölépül, fölébredni erre, itt kérem szépen nem játékról van szó, ez, egy komoly, ez a gumiabroncs, ez egy komoly kérdés, a gumiabroncsoknak alkalmazkodik el az úthoz, tapadni kell, stb. stb. Márten úr, igen. Az egész biztos, hogy a koordinátoroknak is részt kéne venni ebben az, elgondol, ebben az elgondolkodható kérdésben. Nekem is már elnézést, hogy személyes információt osztok meg önökkel, de néha annyi mindenről kell egyszerre gondolkodni, dönteni, szavazni, hogy néha úgy érzem, hogy nem is elsők bele magukat megfelelően ezekbe a kérdésekbe. De szerintem ezt érdemes a koordinátok tudomására hozni, hogy erről elkezdtünk gondolkodni, és továbbítjuk majd ezt a felvetést. Nézzük a következő napi rendi pontot. Nukleáris biztonság, illetve hogyan lehet ezt a szomszédsági a szomszédsági eszközzel módon összehangolni. Urcsev kollégái a szót parancsolja. Thank you. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretném hálámat kifejezni minden kolléga irányába, akik módosítókat nyújtottak be. Különösen köszönetet mondok az árnyék előadóknak, hiszen nagyon komolyan részt vettek az ezen témában végzett produktív munkánkban. Az eszköznek a nukleáris biztonság a harmadik országban a fő fókusza. Ez egy olyan mechanizmus, ami globális szinten szeretné a nukleáris biztonságot előmozdítani, a meglévő biztonsági megoldások hibáit megtalálja, ezeket segítse kiavítani, és így megakadályozza az atombaleseteket. Harmadik országokkal foglalkozunk, nem minden támogatás, de konkrét támogatást javaslunk nekik az Euratom keretein belül szakértelmet a nukleáris védelem, illetve a sugárvédelem területén. Az egyekeladó üléseken Strasbourgban múlt héten is nagyon gyümölcsöző eszmecserét folytattunk. Ezek nyomán néhány pontra szeretném felhívni a figyelmüket. Az első átláthatóság. Az atomenergiával kapcsolatos döntéshozatalban harmadik országokban. Sok kolléga számára aggasztó volt ez az intézkedés, mert úgy gondolják, hogy az átláthatóság szintje a harmadik országbeli hatóságok nyitottsága a döntéshozatallal kapcsolatban, nukleáris ügyekben nem eléggé magas. Javítani kell még ezen. Ez nagyon fontos a szomszédságunkban lévő országok szempontjából különösen. Ezért támogatom azokat a módosítókat, amelyek az átláthatóságot javítani szeretnék. És a preambulum bekezdésből a leíró részbe helyeznék át az erre vonatkozó szövegrészt. Az átláthatóságra vonatkozó követelmény, nagyon fontos, de ennek összhangban kell lennie a nemzetközi eszközökkel és az érvényben lévő jogszabályokkal is, hiszen itt érzékeny adatokról van szó. A második kritérium, ami a nemzetközi nukleáris biztonsági együttműködésre vonatkozik. Támogatom a kollégákat, akik azt javasolták, hogy az új rendeletben állítsák helyre részben azokat az átfogó kritériumokat, amelyeket a nemzetközi nukleáris biztonsági eszközből át tudunk emelni a jelenlegibe, a jelenlegi rendeletbe. Meggyőződésem, hogy ez javítani fogja azt, hogy megismerjék, megértsék ezt az új eszközt a különböző érdekelt felek. Harmadik feltételrendszer véleményem szerint bizonyos feltételek, amiket néhány kolléga javasol, a harmadik országok számára, akik szeretnének részesülni ebből a támogatási rendszerből, nem eléggé kiegyensúlyozottak. Ez eltántorítaná ezeket a harmadik országokat attól, hogy a semmi segítségünket kérjék, és ez mindenkinek a nukleáris biztonságát csökkenteni. Például a jogállamiság teljes mértékű tiszteletben tartásának a követelménye nagyon sok potenciális kedvezményezettet kizárna a támogathatóságból. Vannak olyan országok, ahol ezek az elvek ugyanis problematikusak. Ne feledjük, hogy van még egy másik eszköz is, a szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköz, amelynek pont az a célja, hogy a demokratizációt, az emberi jogokat, a jogállamiságot támogassa. A nukleáris biztonsági eszköz ezt kiegészíti ezt a szélesebb jellegű támogatási eszközt kiegészítik. Azt is biztosítanunk kell, hogy eléggé rugalmasak lehessen a bizottság olyan helyzetek igazgatásában, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából az EU számára rendkívül fontosak, és amiket csak harmadik országgal való együttműködésben lehet megoldani. Ezért fontos, hogy gondoljuk át és enyhítsük a kondíciókat. csak úgy, mint a nukleáris biztonsági együttműködésről szóló szövegben is. Vannak olyan javaslatok is, amelyek nem konkrétan kapcsolódnak az Euratomhoz, például a dolgozók és közösségek átképzése, a sugárvédelem mérése, illetve az atomerőművek közelében élő közösségek. Ezek a témák szélesebb körű NDICI eszköz hatája alá esnek. A szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszközről van szó. Erre vonatkozóan a kommunikációt már megkapták tőlem. Az Euratom szerződés viszont ezt az eszközt sokkal szigorúbb és szűkebb alkalmazhatósági területé teszi. És akkor itt most abba is hagyom gyorsan. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Nagyon alapos volt. Telicska úr kap szót. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a jelentéstevőnek is. Rövidre foghatom, és ha megengedik, egy témára összpontosítanék. Ám ezt megelően el kell mondanom azt, hogy a kompromisszumos módosítók, melyeket most kaptunk meg, gyorsan elfutottam őket, mert tegnap éjjel sokáig ültem a trilógusban, meg a SEF Revlog szabadásra készültem föl, de az első olvasás után elég nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban. Szerintem lehet majd finom hangolni ezt a dokumentumot, és Rucsevics úr által hangsúlyozott hét pontra is egyetértek. Én amit konkrétan kiemelnék, egy is említett pont, egyes kollégák szándékoznak, szándékoznak a feltételesség elvét bevezetni. Voltak gondok más emberjogi kérdésekben a szavazáson, a plenárison hasonló témákban, ám szerintem ez nem olyan megállapodás, amelyet egy másik cikk alapján folytatnánk le, ahol engedményeket teszünk, és a feltételesség elvét alkalmaznák. Itt a kérdés az, hogy az atomerőmű biztonságot javítsuk az Európai Unióton nem messze levő országokban, és ezáltal az Európai Unió atomerőmű biztonságát is javítsuk. Szerintem az, hogy a feltételesség elvét vezetjük be, sem a biztonságot nem segíti, sem az emberi jogokat, egy bizonyosoknál fogva, mert sokkor szól olyan országokról beszélünk, amelyek nem igazán akarnak atomerőbiztonságról biztonságról egy pár beszédet folytatni, mert ez politikai szempontból kényes, úgyhogy még örülnének is neki, hogyha túlhangsúlyoznánk az emberi jogokat. Remélem tehát a, a jelentéstevő megközelítése szerintem jó. A kulcsfontosságú kérdés, hogy mindig az Euróatomra kell, hogy koncentráljon. A hármas és né... a kettő és három cikre és a jogi szolgálat véleményét vegyük figyelembe ennyire szorítkoznék, és azt kérem, végleg is csak a kompromisszumos módosítókat mielőbb várom az ezerány munkát együtt jelentéstevővel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az árnyékadók következnek Holicek kollega először. Köszönöm. Köszönöm szépen. Örömmel hallom azt, hogy Urucsev kollégám arra próbál koncentrálni, ami voltak éppen fontos. Azokra a feltételekre, amelyek alapján együttműködöttünk-e vagy sem egy-egy országgal. Ha az emberi jogokról beszélünk, akkor mm, hát a magunk házat erre is néznünk kell. Magában az EU-ban is nagyon sok olyan dolog van, ami ellene megy az emberi jogi kartának, meg az ENSZ elveinek, úgyhogy Nézzük meg, mi a lényegi pont. A Bécsi ügynökséggel, nemzetközi atomügynökséggel folyamatosan tárgyalni kell minden esetben. Az Euratom egy dolog, de kell legyen egy végső, legfelsőbb hatóság, a segítségnyújtásra, az együttműködés fejlesztésére, ez kell legyen az a végső instancia, amely alapján ez a hatóság döntésben meghatározó, és ezt a szövegben is meg kell jelenteni. Ha megpróbálunk oda terjeszkedni, ahova az IKA, ahol nem, már nem, ahol nincs hatásköre, akkor úgy néznek ki, mintha az EU egyedül akarna lépni, egyedül akarna olyan dolgokat megoldani, amelyet hát a világ nem akar. Persze a magas szintű működést kínál nagyon fontos partnereinknek, ám ha ezt vonzóvá akarjuk tenni, végre gondoljuk ennek a mikéntjét. Gratulálok a jelentéstevőnek, és kivételesen értek Telicska úrral is, aki már ugyan nincs itt, de mégis. Köszönöm. Abbiamo sentito noi. Eh, grazie la parola ora minden esetre meghallgattuk, amit mondott. Ez a lényeg. Matek úr, a bizottság részéről parancsoljon öné a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnék asszony. Egy pillanatra félbeszakítelem. Bocsánat. Még valaki szeretne hozzászólni? Jól láttam? Nem. Akkor bocsánat. Restituisco la parola immediatamente al signor Mayer. Májer úr, elnézést, elvettem a szót. Köszönöm, elnök asszony. A kontextusba szeretném helyezni ezt az eszközt, és reagálni néhány felmetésükre. Óriási köszönet a képviselőknek az elvégzett munkáért. Egy olyan eszközről van szó, amit nem ennyi, könnyű megérteni, nagyon technikai jellegű témáról van szó. Ez egy ablakot nyit a nukleáris területen, az atomenergia területén, ami nagyon fontos a biztonságunk szempontjából. Köszönöm szépen mindannyiuknak, akik módosítót nyújtottak be, ez is nagy segítség nekünk is abban, hogy irányítsa a gondolatunkat, és ezt az új programot kialakítsuk, megértsük. Az Európai Bizottság 90-es években kezdte meg a munkát az Szovjetunió összeomlása után ezzel kapcsolatosan, illetve a két Csernobili és Fukushima baleset után volt nagyon fontos számunkra, hogy a szomszédsági eszköz keretében a volt szovjet tagköztársaságok atomerőműveit biztonságosabbá tegyük, nehogy egy második Csernobil bekövetkezzen. A folyamatos eszközök, illetve több eszközt egymás után felállítottunk, hogy ezeket az országot, illetve néhány Európai Uniós tagállamot is segítsünk abban, hogy bezárjanak első generációs atomerőműveket, amelyek rendkívül veszélyesek voltak, mert nem feleltek meg az elsődleges és szükséges biztonsági követelményeknek sem a mi megítélésünk szerint. Ebben a szellemben folytatjuk a munkát. 2007 óta a nehézségek, amik előttünk állnak az együttműködésben Oroszországgal, arra a döntésre vezettek, hogy az a régi Szovjetunióban összegyűjtött információt, szakértelmet fel lehet használni arra is, hogy ezt a tanul, ez az általunk és a Szovjetunió területén összegyűjtött tanulságokat is harmadik országnak rendelkezésére bocsátsuk, hogy biztonságosabbá tegyük a nukleáris tevékenységet, hiszen nem csak atomerőművekről, hanem kutatási reaktorokról és más típusú reaktorokról is van szó, amik épp olyan veszélyesek lehetnek, mint egy atomerőmű, még akkor is, hogyha nem annyira nagyok. Nos, hát a kevésbé fejlett országokban, konkrétan afrikai országokban is találhatók ilyen reaktorok, és hogyha kevésbé veszélyesek ezek, akkor kockázatosak, és ezért rendkívül fontos a biztonságuk. A biztonság nem a jelen pillanatban vizsgált eszközünknek a fő témája, erre lesz egy másik, a biztonsághoz és stabilitáshoz hozzájáruló eszköz, amit szintén be fogunk vezetni, de ezt a kettőt szét kell választani. És akkor most néhány gondolat az önök által felvetett gondolatokra, amit egyébként néhányat már megoldottak maguk között is. Nos, itt csak kizárólag atomenergiával kapcsolatos támogatásról volt szó, az épületek megtisztítása, vagy más sugárvédelmi és sugárzó terület tisztítási a tevékenységeket más eszközökkel támogatunk. Már a jelen pillanatban is például van a közép-ázsiai szennyezett területek rehabilitációjára vonatkozó támogatásunk. Köszönetet mondok az megosztott gondolatokért, a, különösen a kondicionitással kapcsolatban a feltételrendszer rendkívül fontos problematika, de önök is látják, meg is jegyezték, hogy azon országokban, ahol ezek a feltételek érvénybe kell, hogy lépjenek, nagyon gyakran olyan országok, amelyek biztonsági szempontból egy sor problémát vesznek fel, Európa biztonsága szempontjából is hadd még egy példát, Irán. A nukleáris biztonsági eszköz, ami jelenleg létezik, a 2015-ös megállapodás értelmében működik, az irániakat közelíti, de az elveinkhez, de az emberi jogok tiszteletben tartása nem kondicionalitás. Mégis támogatni kell őket abban, hogy a nukleáris létesítmények biztonságát javítsák. Tehát az egy dolog, hogy szeretnénk bizonyos helyzet, országok helyzetét javítani, emberi jogi helyzetét akár, de más oldalról a mi biztonságunk szempontjából is fontos, hogy az ő létésítményeik biztosak legyenek. Rugalmasság, ez a szó is elhangzott. Köszönöm szépen, hogy rugalmasságot akarnak ad, biztosítani az Európai Bizottságnak. Az ilyen jellegű tevékenység esetében nagyon fontos. Az atomenergia világa, a kutatások nagyon gyorsan haladnak, a technológia rendkívül gyorsan változik, és nekünk is alkalmazkodnunk ehhez. A hét év túl sok, és pont ezért mi ezt az elejétől fogva nem láttuk helyesnek. Emlékeztetnék arra is, hogy ez az eszköz főleg azzal foglalkozik, hogy javítsa azon országok biztonságát, ahol a támogatás a nukleáris biztonsági hatóságoknak juttatható el. Tehát nem a nukleáris létesítmények működtetőivel működünk együtt, kivéve például az örményországi um, atomerőmű esetében, vagy a csatlakozó tagállamok létesítményei esetében, ahol kutatók, kutatásra használt reaktorokról volt szó. Tehát általában nem a működésbe folyunk bele, de van erre is kivétel. Köszönetet mondok a képviselőknek azért is, mert felvetették az eredmények értékelésének a kérdését. Számunkra is, mint mindenki számára fontos a projektek hatásának az értékelése. Ez nap mint nap a foglalkoztat bennünk, bennünket, az is, hogy milyen mutatókat tudunk használni, hogy megismerjük a azon országoknak, azon helyeknek az állapotát, ahol dolgozni fogunk, és utána meg tudjuk azt mérni, hogy a projektünknek következtében a létesítmények biztonsága valóban javult-e. Vagy a hatékonysága a, kapacitá- a, a, a hatóságoknak arra, hogy mérjék a létesítmények biztonságát, javult-e kialakult egy vita arról, hogy ki fogja ellenőrizni azt, hogy valóban a stresszteszt jó volt-e. Nem, nyilván nem az EU és az Európai Bizottság fogja ezt tenni a harmadik országokban, de mi is tudunk támogatást nyújtani a biztonsági hatóságoknak az ellenőrző munkájukban, illetve a stressztesztek végrehajtásának a nyomon követésében, illetve a nemzetközi Bécsi ö, intézménnyel is egyet tudunk, együtt tudunk működni, hiszen ez az ő munkájuk, hogy ellenőrizzék a létesítmények biztonsági szintjét. A nemzetközi ö, együttműködés igen, ennek az eszköznek együtt kell működnie más nemzetközi szervezetekkel, és az első nyilván a Bécsi ügynökség, de vannak mások is, regionális szervezetek, például Ázsiában, Közép-Ázsiában, amelyekkel együttműködünk, hogy biztosítsuk azt, hogy regionális szinten is van előrelépés, és hogy az országok egymás között is elő együttműködnek, hiszen a nukleáris biztonság, biztonság, ahogy tudják, nem áll meg a határokon. A radioaktivitásnak nincs szüksége vízumra ahhoz, hogy átlépjen a határokon. Nos, hát gyorsan-gyorsan ennyit akartam elmondani. Az Európai Nukleáris Biztonsági Eszköz és más eszközök közötti együttműködésről már beszéltem, a biztonsági eszközről és a stabilitási eszközről különösen, hiszen a nukleáris biztonság érinti mindannyiunkat. Nagyon gyakran olyan egyforma technológiákat használunk, a létesítmények, az anyagok biztonságának a vizsgálatára, a karakterizására, úgyhogy minden illegális kereskedelem e területen nagyon közel áll egymáshoz, ezért a mindennapi együttműködésre szükség van ezen a területen. Az Európai Bizottság is biztos akar lenni, hogy minden a lehető legjobb módon zajlik. Nyilván lesz még rengeteg kérdésük, talán néhányra tudtam válaszolni eddig is. Nagyon technikai ez a dosszié, de remélem, hogy ugyanilyen kiváló szellemben tudjuk folytatni a munkát. Köszönöm. Abbiamo concesso appunto tempo perché több időt adtunk önnek, mert ez egy eh, nagyon érdekes és különleges téma. Most Gájer úrnak adná meg a szót, ő a szocialisták árnyék jelentéstevő parancső. Köszönöm, elnök asszony. A olaszul megkérdezte talán, hogy megkérem -e a szót vagy sem, de nem tudtam, hogy melyik napirendi ponthoz először, tehát nevet mondtam, de aztán rájöttem, hogy mégis és aztán mégiscsak kérem azt, Köszönöm a messze menő előzetes munkát és az árnyékodokkal való egyeztetések sorát a jelentéstevőnek. Szerintem jó úton haladunk, nagyon sok kompromisszum most sikerült egymással megkötnünk, amelyek erősebbé teszik a megállapodást végsősorban és az állampolgárok számára eh, elfogadhatóbbá teszi, hisz a frakcióm számára nagyon fontos az, hogy a meghatározó és alapvető jogi szövege program tekintetében világos legyen, és a polgári felhasználása az atomtechnológiának kell legyen a meghatározó elem, és az nem ilyen felhasználás sem közvetlenül, sem közvetetten ne támogassuk. Meg kell védenünk az állampolgárokat, a környezetet, bármilyen sugárveszélytől, és kockázattól, ezt világosan ki kell emelnünk, és a tájékoztatás joga az atomerőművek működésének, ről, a biztonsági fokáról, és ezért külön cikket javasoltunk az átláthatóság fokozása érdekében. A komplementaritás a nemzetközi szervezetekkel is fontos elem, és azon szerződésekkel, amelyeket figyelembe kell vegyünk az Európai Bizottság részéről is említették ezt az imént, valamint látunk kell, hogy az atomerő biztonság eh, nemzetközi rendszerét erősebbé, koherensebbé kell tenni. Az, és előkerülünk az, az atomsorompó, tehát az, az eh, fegyverek terjedésének tilalmát. Sajnos nem demokráciák vesznek bennünket körül, és nem úgy működnek ezek az államok körülöttünk, ahogy mi szeretnénk, de annak nincs értelme, hogy túlzottan a jogállamisághoz kössük a támogatások nyújtását, hiszen az atomerőmű, ha leolvad, akkor a sugárzás fenyeget, akkor is, ha demokrácia van, akkor is, ha nem az adott államban és nem csak ott államban fenyegeti a polgárlakosságot, hanem az Európai Unió lakosságát is meg kell védenünk, világosan kell tehát látnunk, hogy a párbeszéd fontos azokkal az országokkal, amelyeket a program támogat, ám az előfeltételeket nem szabad túl magasra csavarozni, hiszen nem ez a cél. A, a konkrét intézkedések a katalógusát illetően is vannak módosítáink, illetve a belső szabályozás, biztonság belső előírásait, illetve minimum standardjait is szeretnénk erősíteni, és ez irányban is javaslatokat terjesztettünk be. Ehm, Köszönöm szépen, Urcsev úr fogja most lezárni ezt a vitát. Kérem foglalja össze. Szerintem Gyakorlat, gyakorlatilag minden, ami problematikus volt, vagy amivel gond volt ezen eszközzel kapcsolatban, az elhangzott, tehát ehhez nem tudok semmit hozzátenni. Az enyiklentés tevői ülésen megbeszéltük a kompromisszumos módosító javaslatokat. Hálás vagyok azért, hogy ilyen kompromisszum kész szellemben zajlott ez az ülés és kérném, hogy mi hamarabb próbálják meg az utolsó módosításokat elküldeni a kollégák. Jó lenne, ha eldöntenék, hogy pontosan melyik módosítót támogatják, melyiket nem, mert december 3-án lesz a szavazás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ön már meg is adta a következő etapot, akkor le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen a résztvevő kollégáknak. Most pedig kezdődik a workshopunk, a Brexit workshop. Arról fogunk beszélni többek között, hogy a Brexitnek milyen hatása van a horizontra. Kérem a meghívótjainkat, és nagyon nívós meghívótjaink vannak, hogy fáradjanak ide a pódiumra, és hogy addig sem menjen az idő, el is kezdeném bemutatni őket. Nem túl sok időnk van, úgyhogy szerintem eh, rögvestel is kezdenénk a dolgot. Hogyha az első hozzászól esetleg ide leülne, mellém helyet foglalna itt az asztalnál. Vedo con piacere che sono tre signore. Nagy öröm számomra, itt három hölgyet fogunk köszönteni. Hát. Kiváló a női aránya, a nők képviseltetési aránya. Vogliamo cominciare con Madame Reni. Reinhilde lesz asszony az első. Egy rövid overview-t fogunk most meghallgatni arról, hogy a horizontra milyen hatása lehet a Brexitnek, tehát általános jellegű észrevételeket fogunk most hallani. Köszönöm. Yes, uh, good afternoon everybody, and uh, thank you for... Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok mindenkinek. Örülök annak, hogy beszélhetek arról, hogy milyen hatása lesz a Brexitnak a Horizont Európa programra. A Brexitra mindig nehéz beszélni, mert elég sok az ismeretlen, hogy pontosan mit is jelent majd a Brexit. Ez nyilvánvalóan a Brexit következményeiről is elég nehéz beszélni. Én lényegében arról szeretnék beszélni, hogy a Horizont Európát hogyan kell, hogyan kéne ideális helyzetben fejleszteni, amikor 27 tagú lesz majd az Európa. Tehát mondom, ez arról szól, hogy ha kilép az Egyesült Királyság, akkor hogyan lehetne ideális esetben alakítani a Horizont Európát. Néhány elővet, elővetett, elébevetett eh, megfontolás Figyelembe kell vennünk, hogy a kutatási környezet hogyan változik, a kontextust kell, kell tehát először is megtárgyalnunk. A kérdés az, hogy a globális kutatási világ egyre inkább több pólusú lesz. Az Egyesült Államok az egyik ilyen pólus, az egyik legfontosabb, de Kína is erőteljesen feljövőben van. Ami az EU-t illeti, illetve az európai kutatási területet, ez szintén egy nagyon komoly fólus, főleg kvantitatíve, és minőségben is fölzárkózik, de annyira nem vagyunk dinamikusak, mint Kína, mert Kína tényleg rendkívül gyorsan fejlődő, növő pólus. Ami a globális kutatási világot illeti, nagyon fontos magunkat elhelyezni tudni a világban és azt gondolom, hogy mindenképpen arra kell koncentrálnunk, hogy próbáljunk úttörők lenni, hogy próbáljunk kiválóságot letenni az asztalra, és legyünk nyitottak a tudományos tehetségre, hogy ide vonzzuk Európába a tehetséges kutatókat, és nagyon fontos az is, hogy tudjunk tanulni az egyéb pólusoktól, a világon máshol dolgozó tehetségektől, és azt gondolom, hogy nagyon fontos Európa jövője szempontjából az is, hogy a tudományos együttműködésben aktívan részt vegyünk, hogy a lehető legjobb tehetségekkel tudjunk együttműködni, bárhol is legyenek az EU, a világban, nem csak az EU-ban, mert ezek is nagyon-nagyon fontos mechanizmusok, ez is segíti a kiválóság kiépítését. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitottnak kell lennünk, hogyha valamit, meg, ha valamit el akarunk élni. Egy dolog az, hogy a tudományban kiválóak vagyunk, de ez is nagyon fontos, hogy a tudományon túl is legyen valamilyen hatásunk. Tehát egy több pólusú, kiválóságú, kiválóságra alapuló tudományos pólust kell kialakítani. Ez jelenti a garanciát arra, hogy itt egy globális hozatot értéket teremtünk. Ezzel kapcsolatban azt emelném ki, hogy Európának nyitottnak kell lenni. Nagyon fontos az, hogy a, hogy a tehetségeket ide tudjuk vonzani. Tehát Európát fel kell tenni a multipoláris világ, tudományos világ térképére. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a kiválóságra koncentráljon egy nyitott Horizont Európa. Most néhány adattal, adatot szeretnék bemutatni önöknek, táblázatokat. Az első táblázat arról szól, hogy hogy is néz ki a kutatás új földrajza. Hol vannak a legkiválóbb tudósok világszerte? Ha megnézzük Európa helyét az Egyesült Királysággal és anélkül, akkor látható, hogy Európa részesed, részesedése a leginkább, a legtöbbet idézett tudományos publikációk között, ugye ezt szoktuk megadni, mint mérce, akkor látható, hogy Európa helyzete nem olyan rossz, majdnem akkorák vagyunk, mint az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok a vezető, ő vezet ebben a listában, de hogyha megnézzük az idő múlását, ugye 2005-ös, 16-os adatokat látunk, akkor Kína egyértelműen rendkívül gyorsan fejlődött, és vannak egyéb felemelkedő pólusok is, de alapvetően az Egyesült Államok részesedése csökkent, az Egyesült Államok rovására jött fel gyakorlatilag Kína, de egyértelmű, hogy egyetlen országként még így is az Egyesült Államok vezeti a mezőnyt, hiszen kiváló publikáció van. Európának nincs rossz helyzete, Európa is nagyon fontos játékos, egyrészt kiválóság szempontjából, másrészt pedig Európának sikerült elérni azt, hogy megtartsa a helyét ebben a tíz éves időszakban kevesebbet kellett föladnia részesedéséből, mint az Egyesült Államoknak. tehát nem a mi rovásunkra növekedett Kína. Itt a teljes EU-t is láthatják, illetve bontás is van az Egyesült Királysággal, az Egyesült Királyság nélkül, az egyes országok külön. Egyértelmű, hogy az Egyesült Királyság kilépésével veszteség ír minket. Mondom, itt látható majd az országokéti lebontás is, és látható az is, hogy vannak azért még olyan országok, amelyek fel kellett, hogy adjanak a részesedésükből, mások pedig fejlődnek. De minden relatív, úgyhogy multipoláris szempontból kell ezt a dolgot vizsgázni, és Kína szerepét még egyszer kiemelném. Elképzelhető, hogy Kína részesedése tovább nő, és Európának is meg kell védenie a saját helyezését. Aztán Kérdés az is, hogy hogy tudjuk megtartani a pozíciónkat, hogyan tudjuk ezt a kiharcolt helyet megtartani. Két olyan mechanizmusra szeretnék beszélni, amelyek alapján az egyes országok megtarthatják helyezésüket, illetve továbbra is kiválóak maradhatnak. Egyrészt a világ bármely pontjáról ide kell tudni vonzani a tehetségeket. Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a kiválóságot elérjük. A másik dolog pedig azt mutatja ez a, ez a táblázat, hogy hány tudós érkezik Európába. Itt Svájcot is láthatjuk, ők vezetik a listát. Svájc több tudóst vonz, mint hány elhagyja Svájcot. Az Egyesült Királyság is nagyon jó helyzetben van. Németország, Franciaország nagy tagállamok, azt gondolom, hogy a nyitottság nagyban segít azon, hogy a kiválóságot meg tudják valósítani az országok, ezt láthatjuk jobb oldalon. Az egynél nagyobb szám azt jelenti, hogy azok a személyek, azok a tudósok, akik megtelepednek egy országban, azok nagy kiválósági együtthatóval dolgoznak, tehát kiváló tudósokat sikerült oda vonzani ezekbe az országokban. Nézzük meg az Egyesült Államokat. Az Egyesült Államoknak mindenhol magasabb a számadata, mint egy, tehát az, a világ átlagnál mindig jobban teljesít az Egyesült, az Egyesült Államok. De a tudósok, net, a nettó bejövetel tudósok számának net, bejövetele magasabb, mint mások esetében, tehát ilyen szempontból is fontos az Egyesült Államok helyzete. Sokan pontosan azért akarnak az Egyesült Államokba menni, mert ők vannak a vezető helyzetben, és ezt is alá kell húzni. Elég nagy a mobilitás, vannak tudósok, akik elhagyják azokat az országokat, ahol kutattak. A mobilitás egyébként nagyon hasznos lehet. Európában jó példa Svájc, még egyszer kiemelném. Ők rendkívül aktívan próbálják vonzani a tehetséget, és tényleg a legjobbakat sikerül oda csalogatni Svájcba. Akik Svájcba mennek, ők sokkal jobban teljesítenek, mint a többiek. De a lényeg az, hogy a legkiválóbb tudósokat sikerüljön oda csalogatni egy-egy országba, ezért teljesíti el jól Svájc, mert a legjobbakat sikerül odahívni Svájcba. Az Egyesült Királyság itt a kiválóság szintén azon alapul, hogy nagyon jó tehetségeket sikerül odahívni az Egyesült Királyságba. A Brexit egyébként sokba kerülhet az Egyesült Királyságnak, hiszen ezzel nyitottságokba vesztenek. Kína is jó példa. Itt valójában egy másik helyzetről, másféle helyzetről van szó. Kínában is nagyon sokan áramlanak, sok tudós, viszont nagyon sokan el is hagyják Kínát, ezek az elhagyó tudósok is jobbak azért, mint a, a világ átlag, de azért nem annyira jók, mint az Egyesült Államok beli tudósok. Azok a kínaiak, a kínaiban tudó, dolgozó tudósok, akik elhagyják Kínát, tényleg sokkal többen vannak, mint máshol a világban. Kína nagyon sok nagy tehetséget elenged, reménykednek abban, hogy visszatérnek majd, de valójában több az elhagyó. Nagyon sok kínai egyébként pont az Egyesült Államokba megy. Ez egyfajta körforgás Kína és az Egyesült Államok között. Így is lehet, tehát így is ki lehet építeni a kiválóságot, tudni kell vonzani a tehetséget, Hogyan lehet még a kiválóságot kiépíteni? Tudni kell együtt működni egyéb tehetségekkel. A nemzetközi együttműködés is nagyon fontos. A nemzetközi együttműködés a, tudományon, a tudományos világban nagyon nagyfokú. Általában sokkal jobb a tudományos minősége ezeknek a mobilitási programoknak, illetve ahol együttműködés van, ott sokkal nagyobb a, jobb a tudományos színvonal is, mint máshol például a orvosi kutatások, vagy biológiai orvosi kutatások Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság között, illetve a közös publikációk látható, hogy itt hétszer akkora számadatot tapasztalunk, vagy mérünk, mint együttműködés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a kiváló publikációk elérésének egyik módja az együttműködés. Nagyon fontos az tehát összefoglalásképpen, hogy egy igazi pólus épüljön ki, hogy a pólus kiváló legyen, úgy alakuljon ki ez a pólus, hogy a lehető legjobb tehetségeket próbáljuk meg ide vonzani. Kérdés az, hogy milyen szakpolitikai eszközökkel lehet ezt elérni. Kiemelném a kutatási keretprogramot, nagyon fontos, és még egyszer kiemelném a nemzetközi együttműködést. Ha megnézzük az együttműködéses projekteket, ez általában a társadalmi kihívások pillére jellemző. Európán kívüli együttműködések is vannak, de ez nem jellemző. A hetes keretprogramban tehát általában EU-n belüli együttműködésről van szó, és elhanyagolható gyakorlatilag az EU-n kívüli együttműködés. Az EU-n belüli együttműködés jelentős, És ez egy kiváló ösztönző az Európai Unió számára, a különböző tagállamok között. Mi történik akkor, hogyha az Egyesült Királyság kilép? Ki működik együtt jelenleg az Egyesült Királyság? Ki, kinek a számára lenne veszteség ez, hogyha kilépne az Egyesült Királyság? Kinek lesznek így nehézség az együttműködéssel? Megnéztük a hetedik keretprogramban az ilyen együttműködésen alapuló projekteket. Vannak olyan tagállamok, akik többet működnek, több, több együttműködéses projektet hajtanak végre az Egyesült Királysággal, itt van például eh, Dánia, Írország, Norvégia, Hollandia, Németország, stb. stb. Hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor számukra nyilván sokkal nehezebb lesz majd az együttműködés Írországot eh, kiemelni. És ugye a határkérdés. Nyilván nem csak az Egyesült Királyság veszít azzal, hogy kevesebb ilyen együttműködésben tud részt venni, hanem az, Egyesült, hanem az EU oldaláról is lesznek bizony károk. A másik fontos mechanizmus a tehetségek odavonzásának képessége. Itt is a, megvizsgáltuk a keretprogramot, illetve az Európai Kutatási Tanácsot. A kutatók a támogatást kapnak a kutatási tanácstól, ezáltal mobilisabbak lehetnek. A tehetségek gyakorlatilag a támogatás hordozhatósága miatt bárhova mehetnek. Itt szintén föl vannak sorolva a különböző országok kiválóság szempontjából. Vannak olyan országok, amelyek kiválóan teljesítenek, megint az Egyesült Királyság a vezető, de látható, hogy az Egyesült Királyság sikere nagyban azon múlik, hogy külföldi tudósok érkeznek az Egyesült Királyságba, tehát nyilván hogyha az Egyesült Királyság kilép, akkor ekkora vonzó erejük nem lesz majd. Mely országokból érkeznek a tudósok az Egyesült Királyságból? Olaszországból, Németországból, Spanyolországból? Nyilván ezeknek az országoknak is korlátozódva, korlátozva lesz majd az a lehetőségük, hogy hány tudós küldhetnek az Egyesült Királyságba. A keretprogram tehát ilyen szempontból is hasznos volt, nagyon sok tehetséget vonzott az Egyesült Királyságba is, tehát Brexit, a Brexit ilyen szempontból is nagy változás lehet. Ez az utolsó diám, amit mutatnék. Mire számíthatunk a Horizont Európában a Brexit után? Nagyon fontos a kiválóság kiépítése, ezzel tudjuk biztosítani úttörő szerepünket, tehát a kiválóságra kell koncentráció, de nagyon fontos ezen kívül még az együttműködés is, a tudományos együttműködés, a globalizációra való, ilyen szempontból globalizációra való odafigyelés, illetve az EU-n belüli és az EU-n kívüli együttműködés függetlenül attól, hogy milyen státusza lesz majd az Egyesült Királyságnak. A lényeg az, hogy megfelelően nyitattak legyünk, hogy tudjunk, hogy tudjanak ők is, és mi is tehetséget vonzani, mert ez a kiválóság kulcsa, így tudunk úttörőek maradni. Köszönöm. Grazie, grazie alla professoressa che ha fatto un quadro molto... Köszönöm szépen, professzor asszony, nagyon pontos, és talán egy kicsit szürke, neg- negatív, aggasztó képet festett arról, hogy milyen lesz majd a kapacitásunk, a kutatási kapacitásunk. Catherine Myers professzorasszony következik. Ő is a, preg- a Brexit hatásáról fog beszélni. Leginkább arról fog beszélni, hogy a European Research and Technology Organization mit fog tapasztalni. Yes. Okay, here we go. Good afternoon. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak bennünket fórumra. Az Európai Kutatási Egyetemek Ligájának képviselője vagyok. 23 egyetemet képviselünk Európában, 12 országban, 5 brit tagunk van, 2 svájci. Nem tudom, látják-e a dián, ami áll Cambridge Oxford, London Imperial University College, Edinburgh, és Svájcban pedig a Genfi, valamint a Zürichi Egyetem. Ők tehát a keretprogram társult tagjai, mi a szakpolitika fejlesztésben és érdekképviseletben vagyunk ilyen Brüsszelben, kutatás, felsőoktatás, innovációs kérdések körében. Szeretnék térni a rektori konferenciánkra, amelyben Dublinban múlt héten, hétvégén volt, brit tagjaink ott is ott voltak, még nagyon aktív üzemmódban. Érdekes vitát folytattunk, már hogy 2016 óta tesszük, a Brexit témája minden egyes rektori konferencia napirendjén ott van, nyilván nagyon fontos tagjaink számára ez. A brit tagok szeretnének, a lerű szervezet tagjai maradnak, szeretnék részt a keretprogramokban, Számunkra is nagyon üdvözlendő, sőt szükséges partnerek. És a hálózatunkban maradnak természetesen. Mindemellett Európa szerte partneri kapcsolatba lépnek kontinentális egyetemekkel annak érdekében, hogy fenntartsák azokat a kapcsolatokat, amelyek fontosak számukra a jövőben, a Brexit utáni világban. A lényegre hadd térjek, semmi sem változott. Első nyilatkozunk óta, mely 2016-ban született, a népszavazás után nem sokkal, kimondtuk, hogy támogatjuk a brit tagjainkat, támogatjuk a folyamatos kapcsolatépítésüket és aktív szerepüket Európában, és arra törekszünk, hogy az újra tárgyalt kapcsolatrendszer jön össze a Nagy-Britannia és az EU között, amely lehetővé teszi az együttműködés folytatását a keretek között, Számunkra ez együttműködés a brit tagokkal és az aktív kapcsolat kettős nyerő helyzet. Ha viszont kikerülnek, akkor mind a két fél veszít. Ilyen egyszerű a dolog. Megismételtük ezt a üzenetet, és kidolgoztuk egy nyilatkozatban ez év elején, májusban, nem sokkal azután, hogy mély miniszterelnök beszédet tartott, ahol megősítette, hogy nagy a vágya az, hogy a Horizon Europe tagja maradjon, részese maradjon a Brexit után is. Mi a ligánál azt gondoljuk, hogy a világ legnagyobb problémáit ez egyetemek és más kutatóközpontok oldják majd meg, együttműködve hatékonyan határnátnyúló módon, nyílt tudomány, nyílt innováció címszavai mellett a világra nyitottan. Lényegi fontosságú tehát, hogy megtaláljuk azt a kiutat, mely révén Nagy-Britannia továbbra is kulcs, font, kulcs szerepője maradhat a kutatásnak, fejlesztésnek, számunkra integrális részei az európai tudományos ökorendszernek, ökoszisztémának. Felhívjuk a brit kormányt és az EU27-eket, hogy a tudomány és innováció legyen homlokterében a Brexit tárgyalásoknak, és olyan megoldás szülessen, amelyekre a tudósok, kutatók részt vehetnek minden eszköz, az európai kutatási terület minden eszközében és keretében, a Brexit után is. Belátjuk, hogy ezt nehéz megszervezni és elérni, amíg előre nem lépnek a Brexit tárgyalások többi szakaszában kellőképp, ám ahogy professzor asszony elmondta, az akadémiai kutatók, oktatók, azon készségéről és képességről van szó, hogy lehetőség legyen a Brexit után is hálózatokban maradniuk, együttműködniük. A június nyilatkozat után láthatták, hogy júliusban Kiadtunk 10 kulcsfontosságú üzenetet a Horizon Europe keretében, és üdvözöljük az Európai Bizottság javaslatát, valamint kommentáltuk azt, és az Európai Parlament eh, Nika Iller jelentésére is reagáltunk. Egyik kulcsüzenetünk az volt, hogy eh, Könnyíteni kell a nemzetközi együttműködést, és üdvözlőjük az Európai Bizottság erre vonatkozó terveit az új Horizon Europe keretében, és szeretnénk társult tagságot megnyitni minden ország előtt, amelyek közel vannak az EU-hoz, beleértve Nagy-Britanniát és Svájcot is. Teljes körű hozzáférést biztosítva számukra a Horizon Europe-hoz. Svájc ugyanolyan feltételek mellett kell, hogy társuljon, ahogy múltban tette, Egyesült Királyság pedig ha bizonyos feltét, pénzügyi és feltétek teljesülnek, hasonló módon társulhasson. A júliusi főüzenetben néhány módosítást is eszközöltünk, hogy a társulás mikéntje ehhez szerint alakulhasson. We also said then that Liru does not support at all. A Liga egyáltalán támogatja azt, hogy korlátozzuk bizonyos kedvezeti rendszerekhez való hozzáféréshez, mint a küri cselekvés és egyéb ilyen kedvezményezeti körök, ezt ne korlátozzuk bizonyos országokra. Ez pedig a korábban, november 8-án tett nyilatkozatunkra vezet bennünket vissza, melyet 13 más európai szövetséggel, európai egyetemeket képviselő szövetség tettük, a Lerun túl, ide tartozik az EUE, e, a Cezár, Coimbra, Jerun, Unica, Guild és egyéb egyetemi szövetségek, melyek elég nagy van lefedik Európa egyetemeit. Aggaszt bennünket az, hogy a tárgyalások, az Európai Parlamentben levő tárgyalások esetleg oda vezetnek, hogy alássák a keretprogram alapcélkitűzéseit, és hogy a szövegben is áll, reméljük, hogy a keretprogram továbbra is a kiválóság standardje lesz Európában. Magáért beszél, hogyha egy volt, még egy volt biztos. Gégen Quinn is felszólalt arról, hogy a Horizon Europe továbbra is fenn kell maradjon, és nem szabad kohéziós, európai kohéziós szervezetként rátalakulni. Ellene a javaslatoknak, hogy kizárjuk harmadik országok előtt a kedvezményzettséget. És a 12-es cikk, amelyet az ITRE bizottság elfogadott, némileg aggasztó számunkra. Még egy utolsó gondolat az időzítéssel kapcsolatban. Arra sarkaljuk az intézményeket, hogyha lehet leggyorsabban haladjanak Persze függ ez a politikai tárgyalások menetétől a Brexit körül, és vannak itt még kemény pontok a Horizon europe is. Nagyon rossz volna ugyanakkor, hogyha későn indulna a Horizon Europe. Ahogy a Horizon 2020-ban is volt. Lehet, hogy van némi időhézag, amíg Nagy-Britannia társulhat, de reméljük ez legrövidebb, lehető legrövidebb időtartam lesz, ha egyáltalán lesz ilyen, és elkerülhetetlenül lesz ilyen, mert attól függően, mi történik a brit parlamentben a következő hetekben, nagyban meghatározza az majd, hogy a következő szakaszai a Brexitnek hogyan alakulnak, és milyen típusú Brexitet kapunk. be kell látnunk, hogy egy korai és a kutatás számára jó eredmény nagyon fontos üzenetet küldene a többi ö, szektor számára is, amelyek érintettek az EU és Nagy-Britannia között. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a beszámolót. És óriási tapsot is kapott, úgyhogy gratulálok a harmadik előadónk pedig Elizabeth Kuiper asszony, remélem jól ejtettem a nevét, mondja az elnök asszony, aki a Brexit hatásairól fog beszélni. Az ipari világra való hatását, különösen a gyógyszeriparra fog kitérni. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy meghallgatnak bennünket. Az FPA képviselőjétében vagyok itt, ami a gyógyszeripari ö, szövetségek képviselőjek, nem csak cégeket, hanem nemzeti szövetségeket is képviselünk. Ez azt jelenti, hogy mindjárt a kezdetektől fogva kapcsolatban vagyunk az Egyesült Királyságbeli kollégákkal, az ottani gyógyszeripari szövetségekkel, és az első pillanattól kezdve láttuk, hogy muszáj együtt maradnunk. És nem csak az üzleti perspektíva számít, hanem az iparnak költség, hogyha el kell mozdulnia, hogyha át kell helyezni a termelést vagy a tevékenységét, és a Brexit miatt ez bekövetkezhet. A betegek, illetve a közegészségügy számunkra nagyon fontos, ezért mi, mint szektor, nagyon mások vagyunk, mint az ipar többi része. Bányé úrral már az elején felvettük a kapcsolatot, és azt mondtuk, hogy a Brexit az, úgy érezzük, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen hatással az együttműködésünkre, hogy az együttműködésünk fent tudjon maradni. Nagyon szeretnénk, hogyha politikai nyilatkozatba bekerülne külön említéssel mi ágazatunk, azért mert azt gondoljuk, hogy különleges ágazat vagyunk. A közegészségügyi perspektíva miatt azt gondoljuk, hogy nagyon fontos hangsúlyozni már egy politikai nyilatkozatban is ezt, hogy erre a későbbiekben építeni tudjunk a tárgyalások során, amik majd a jövő kapcsolatát kialakítják az EU és az Egyesült Királyság között. Egy pontosabb áttekintést adván arról, hogy jelenleg hol állunk, és hogy miért annyira fontos, hogy továbbra is együttműködjenek az Egyesült Királyság. A kutatásfejlesztés az iparunk számára nagyon fontos. Ez a kezdőpontja az új orvosságok kitalálásának, vagy kidolgozásának. 35 milliárd eurós üzletágról van szó, 75 ezer, 750 ezer, majdnem 750 ezer alkalmazottunk van Európa szerte. Az ellátási lánc probléma helyett, amin nagyon sokat dolgoztunk már a tagcégekkel, azt látjuk, hogy az Európai Unió egy megállapodásmentes, megállapodás nélküli forgatókönyvre is készül, nagyon sok változtatásra, változásra próbálunk készülni. 45 millió ö, különböző gyógyszer érkezik az EU-ba év, évről évre, az Egyesült Királyságból, és 37 ezer az euróból az Egyesült Királyságból. Óriási, tehát a kereskedelem volumenek. Fent kell, hogy maradjon ez a csere Különösen mondom ezt egy olyan ágazat képviselőjeként, amely globális perspektívával dolgozik. Az Európai Unió nagyon fontos számunkra, de a kollégám nagyon érdekes adatokat mutatott önöknek. A mi ágazatunk számára nincs értelme globális perspektívából külön kezelni egy országot és az EU27-eket, és szétverni minden kapcsolatot, ami az elmúlt 30-40 évben létrejött. Az Egyesült Királyság nagyon fontos szereplő, és éppen ezért is gondolja azt a szövetségünk, hogy rendkívül fontos továbbra is együttműködni. Az Egyesült Királyság nagyon fontos, az EU össztermelésének a 10%-át adja a gyógyszeripar területén, miközben az EU kutatás fejlesztésének csak a 20%-ával hozzájárul hozzá. Ez volt az első tagállam, amelynek volt egy minisztere 2014-ben, ha jól emlékszem, akinek pont az volt a feladata, hogy az élettel kapcsolatos tudományok ágazatáért legyen felelős. A miniszterek tanácsában is nagyon fontos lenne ezt az irányt megtartani, ezt a kapcsolatot megtartani. Különösen az európai az európai választások közelettével látjuk fontosnak azt, hogy minden euró, ami az európai befektet, beruházási alapból a szektorunkba érkezik, 6 eurónyi magán támogatással párosulva csapódik le a kutatásfejlesztés területén. Hol állunk ma? és miért reméljük azt, hogy a Horizont Európán belül fennmarad az együttműködés, hogy mi is benne maradunk ebben a programban. Biztosítani kell, hogy az ágazatunk globálisan versenyképes maradjon. Az Egyesült Királyság jelentős részt vállal ebből, az erőforrások 20%-áért vagyunk felelősek 2007 és 16 között, nagyon különleges kutatási létesítményei vannak az Egyesült Királyságnak, amik megerősítik az Európai Uniós tudományos világot. Nem csak az Egyesült Királyság kedvezményezetjének a kapcsolatnak, hanem fordítva is igaz ez. Az Európai Unió is kedvezményezetje az Egyesült királyság belül kutatási létesítményeknek. A Mary Lyon központra utasi, utalnék, illetve a Wellcome Trust Sanger intézetre, Az Egyesült Királyságbeli kutatók nagyon fontos szerepet vállalnak az Európai Uniós alapok végrehajtásában is. Az Európai Bizottság legnagyobb PPP-i az innovatív gyógyszeripari kezdeményezés keretein belül jöttek létre. Ezt a nagyon kényes egyensúlyt a kutatók, magánbefektetők, és a felsőoktatást között fent kell tartani. Ez egy nagyon jól működő ökoszisztéma, és érdemes lenne ugyanilyen jó egészségben megtartani. E tekintetben a kockázati tőkét is érdemes megemlíteni, amely nagyon fontos pénzügyi előnyökkel jár. Az Európai Beruházási Alap beruházási ugyanis nagyon komolyan megtérülnek a Brexitnek nem csak a kutatásfejlesztésre, hanem a tudósok és kutatók mobilitására is lesz hatása. Az emei keretén belül nagyon sok közös munka zajlik, a cégeink nagyon gyakran globális cégek, rengeteg embert foglalkoztatnak, és a rugalmasságukat meg kell, hogy tartsák a Brexit után is világszerte hogy nem a politika megtagadásával, de még Brexit után is az EU 27-ek tagállamáiban és az Egyesült Királyságban a kutatók mobilitása ne legyen probléma, hanem a tudósok szabadon mozoghassanak, és azt a karriert tudják befutni, amit szeretnének. Mi, az FPA, FPA a gyógyszeripar egy olyan rendszert támogatnánk, ami a mozgást megkönnyíti, ami gyors és világos. Meglátjuk majd, hogy a legvégső megállapodásban mi fog szerepelni. Természetesen még elemezzük a lehetőségeket, de ha jól tudom, akkor a dílnek a 80%-áról már megállapodtak de a véglegesítés előtt is már vizsgáljuk, hogy nekünk kutatók és gyógyszeripari cégek számára milyen hatással lesz mindez. Mi az Egyesült Királyságban reménykedünk abban, hogy rugalmas és gyors tud lenni az átmenet. Hogyha egy kutató szeretne a globális pozícióba kerülni, vagy az Egyesült Királyságba utazni, vagy az EU-ba, akkor ezt szabadon dönthesse el, ne politikai okok akadályozzák, hanem legyünk határozottak, egyenesek és pragmatikusak. A nagyon magasan képzelt tudósok határokon átnyúló mobilitása számunkra különlegesen fontos, nem csak a kutatók, hanem a jövő generációi szempontjából is. Közül, körülbelül 16 ezer diákról beszélhetünk az Európai Uniós tagállamokban, akik már regisztráltak Egyesült Királyságbeli felsőoktatási intézményekben, közülük kb. 6500 posztgraduális tanuló. Látható, hogy mekkora számokról beszélünk, és mekkora a fontossága annak, hogy ezeket az érdekes tanulmányi ökoszisztémákat fent tudjuk tartani. Tudván, hogy néhány napon belül megszülethet a kilépési megállapodásról a végső mm, deal, illetve a politikai nyilatkozat erre vonatkozólag nagyon fontos, hogy az előrelépéskor tudjuk azt is, hogy a tanácsnak majd ezen megállapodásokat ugye részletekbe menően végig kell tárgyalni, de az is fontos, hogy biztosítsa az Egyesült Királyság további részvételét a Horizont Európa kutatóprogramban. Számítunk az Egyesült Királyság beli józanészre is, hiszen nem csak a tanácsnak kell még ezeket a jogszabályokat átbeszélnie, és nem csak az önök szakbizottságának van beleszólása, hanem reméljük, hogy az Egyesült Királyságban is majd a józanész fog érvényesülni, és az, hogyha az Egyesült Királyság mondjuk egy projektet már nem vezethet, ez nem fog oda vezetni, hogy teljes mértékben kiugranak abból az együttműködésből, vagy akadályozzák azt. Az Egyesült Királyságnak is szüksége van rá, hogy az Európai Beruházási Bank a Horizont Európa programjában részt vehessen, és a kutatók mobilitása a globális ágazatunk számára rendkívül fontos, és még egy dolog, nem csak számunkra, mint ágazat vagy üzletág számára, hanem a közegészség és a betegek számára is fontos, hogy ez a szabad mozgás ne sérüljön. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesek voltak ezek az előadások. Köszönöm, hogy arra is nagyon odafigyeltek, hogy a megfelelő konklúziókat levonják. Most pedig a vita következik, néhány kolléga már feliratkozott. Először Nika kollégának adom meg a szót, ő a Horizont Európa felelőse, mai napon szavaztunk a jogsz- erről a jogszabálytervezetről, a jelentésről, úgyhogy Dannike következik parancsolja. Köszönöm, Patricia. Először is, először is szeretnék köszönetet mondani a, az előadóinknak. Minden egyetértek, amit mondott. jó lett volna, hogyha ezeket az előadásokat elmondta volna valaki a briteknek is, mielőtt szavaztak volna a Brexitről. Szerintem a kutatás és fejlesztési perspektíva hiányzott az eddigiekben a tájékoztatásban. Most két év telt el a Brexit, a Brexit népszavazás óta. Most arról tudunk beszélni, hogy milyen kárt fog okozni a Brexit, mi történik hogy történik. Az igazság az, hogy nem az Európai Parlamenten múlik, hogy mit lehet egyáltalán tenni, hanem az Egyesült Királyság kormányán úgy döntöttek, hogy elkezdik, az Egyesült Királyság kormány döntött, hogy elkezdik ezt a, ezt a folyamatot, és az összes politikai frakció az Európai Parlamenten belül. Nem is tudom, hogy mikor volt erre utoljára példa, hogy az összes frakció összefog. Mi arról szavaztunk, hogy, hogy az Egyesült Királyság mi szavazunk a Horizont Európáról, és a jelenlegi felelős az, hogy ennek része az Egyesült Királyságra, hogyha kilép ebből. Ha kilép mondjuk az EU-ból, viszont a Horizont Európában benne marad, akkor ez hogy fog kinézni? Milyen státusza lesz az Egyesült Királyságnak? Milyen feltételek lesznek majd érvényesekre? Erről nem mi döntünk, nem mi, hanem az Egyesült Királyság kormánya nyitott ajtókat dönget. Mi mindennel egyetértünk, amit elhangzott. De nem a kez, mi kezünkben van a döntés, és én vagyok a jelentéstevő. Persze találkoztam az Egyesült Királyság kormányával, az összes az összes érintett szervezettel, Gildel, Cizárral, és mindenki ugyanazt mondta, mindenki azt mondta, hogy katasztrofális lesz mindkét oldalnak, hogyha az Egyesült Királyság kilép a Horizont 2000-ből, Horizont Európából a különböző iparágokat, ágazatokat, egyetemeket, hogyan fog ez majd érinteni ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy befolyásoljuk a dolgokat. Amiről dönthettünk, arról döntöttünk, és úgy döntöttünk, hogy az Egyesült Királyság része a Horizont Európának. Hogyha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy kilép, az az ő döntése. Bemaradhat, vagy kiléphet. De én hallottam arról, hogy szeretnének azért mazsolázni. lobbizási és egyéb tevékenységeken keresztül majd meggyőzzük az EU-s partnereinket arról, hogy ami számukra az Egyesült Királyság szempontjából fontos, azt oda betárgyaljuk magunkat, a többiek, a többi kérdést meg hagyjuk. Ugye beszéltünk az előbb a kutatók szabad mozgásáról. Az, az, egy, az Európai Unió egyik alapértéke az, hogy az összes európai polgár szabadon mozoghat. Mindegy, hogy itt kutatóról van szó, vagy orvosról lehet, hogy rossz irányba haladunk. Nem tudom, hogy jelenleg mi a konkrét helyzet, de jó lenne, hogyha valamilyen módon megkörnyékeznék az Egyesült Királyság kormányát. Michel Barnier-vel, Guy Verhofstadttal is egyeztettünk, és amit tőlünk hallottunk, az nem volt túl biztató. Sajnos, sajnos csak hogy mindent elmondjak, amit tudok erről a kérdésről. És nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentből nagyon fontos azt is elmondani, hogy az Európai Parlamentben senkinek sem volt más álláspontja. Ma is egyértelmű volt a szavazás során, az, hogy az összes frakció felsorakozott emögött. Tehát nem, nem, a lényeg, nem az a lényeg, hogy mi lesz a Horizont Európával, hogy milyen, milyen státusza lesz az Egyesült Királyságnak. Hogyha az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy kilép az EU-ból, akkor minden azon áll vagy bukik, hogy mi lesz a tárgyalások végeredménye. köszönöm mindazt, amit elmondtak, de hogyha itt próbálnak lobbizni, hát ez nem rajtunk múlik. Nyitott ajtókat döggetnek, mi mindent megtettünk, amit tudtunk. Mi azt szeretnénk, hogy egyrészt azt szeretnénk, hogy maradjon az EU tagja az Egyesült Királyság, másrészt pedig az, hogy maradjon a Horizont Európa része. Hogyha az Egyesült Királyság úgy hogy kilép, akkor a, ennek a módjáról szintén az Egyesült Királyság kormánya fog dönteni. Még néhány gondolat. A kiválóság. Nos, pontosan a kiválósági kritériumokat erősítettük meg ezzel a Horizont Európa jelentéssel. Láthatóbb és ugyanakkor átláthatóbb is a Horizont Európa. Miért választottak egy, egy projektet? Milyen alapon? Jó lenne, ha mindenkit, mindenki számára elérhető lenne a tájékoztatás, így nézett ki a pályázat, ez volt a pályázati eredmény. Tehát az átláthatóságra törekszünk a pályázatok odaítéléseknek, itt mindenki láthat, hogy mi, miért, hogyan történt. A célunk a lehető legátláthatóbb pályázat odaítélési folyamat. Erről szavazott ma a parlament egyértelmű kritériumokra van szükség azzal kapcsolatban is, hogy mi történik akkor, hogy ha valaki nincs megelégedve a pályázati eredményei. Majd tudni kell az is, azt is, hogy hogy néz ki a panasztétel, a fellebezés, ki a fellebezési bizottság tagja, ezt mind-mind tudni kell. Nem csak ki kell azt mondani, hogy mi kiválóak vagyunk, viszont, hanem arra is kell törekedni, hogy a kiválóság a valóságban is létrejöjjön, és más nem tudunk elfogadni, csak a kiválóságot. Nézzük a kedvezményezettek helyzetét. Nos, a pénz, amit odaítél az EU, az adófizetői pénz. El kell tudni ezzel számolni. És hogyha egy kézben összpontosul a kezdeményez, egy kezdem, kedvezményezet van, ha egy kedvezményezet van, akkor ezt meg kell tudni magyarázni. Miért pont egy konkrét KKV-nek ítéltünk oda egy projektet? Nem akarok én itt példálózni, korábban sokszor estem ebbe a hibába. Sok ország van, mely arra vár, hogy részt vehessen a Horizont Európában. Egy dolog, hogy van, vannak egyetemek, vagy kutatóintézetek egy országban, amelyek együttműködnek projektekkel, a másik dolog pedig KKV-nek megadni az 50 ezer eurós támogatást. A többség itt az EP-ben azt mondja, hogy hát ez itt nem, nem biztos, hogy ez egy helyes út, mert annak a cégnek megvan a saját állami támogatása vagy lehetősége egy pályázati lehetőségét. Most a Horizont Európa számára is nagyon fontos az, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit megvédje. Tehát ellenőrzési lehetőséget kell adni az Európai Számbevőszéknek, hogy nyomon tudja követni a pénzt. Hogyha ezt a egész világban szétszórjuk, meg kell tudni indokolni, hogy eh, hogy költötték el ezt az 50 ezer eurót. És ez néha, ha nem tartjuk be a feltételeket, akkor lehetetlen. Tehát explicite tudni kell azt, hogy mi történt a pénzzel a, a világban. Tehát, ha a világban bárhol elkezdhetnek ezek a KKV-k, akkor meg sem értem, hogy ez pont az Európai Unió Horizont Európája támogassa. A második dolog a pénzügyi érdekek védelme. Bármit is teszünk, a számövőszéknek meg kell adni az ellenőrzési lehetőséget. Most be is fejezném, mert gyakorlatilag minden más elhangzott már az előadásokban, mindennel egyetértünk, amit elmondtak, többet nem tudok mondani. És két brit kolléga ül mellettem, bal oldalt és jobb oldalt is. Nagyon szomorú, nagyon-nagyon szomorú, ami itt folyik. meghallgattam a brit egyetemek véleményét, a különböző kutató, kutatóintézmények véleményét, és tudom, hogy mennyire rosszul érzik magukat, hogy mennyire félnek a következményektől azt is tudjuk, hogy az Európai Unióra nézve ez milyen következményekkel járhat. Persze, vesztünk majd ezen a kilépésen. Én nagyon kíváncsi vagyok az eredményre, de valójában ezt meg fogjuk majd tudni, mert az Európai Parlamentnek is szavaznia kell majd erről a kilépési szerződésről, és az, össz, az Európai Unió 27 tagállamának is ezt jóvá kell hagyni. a határokat nem ismerve dolgoznak a kiválóságon. A hosszú távú rák kutatás, vagy például a grafin fejlesztése, az egyik jövő, a jövőnek egy új anyaga, amely a Manchester Egyetemen indult az én régiómban, és erre példa. És a bankok nem fektetnek be hosszú távon, hiszen 7 éves kapitalizált tőkésítésre vonatkozóan kell bizonyítékot nyújtani a Horizon 2020 és Horizon Europe éppen ezt tudja megtenni, hosszú távú befektető beruházásokat tud adni. Képesek kell legyünk, a kutatók képesek kell legyenek Európa szerte szabadon mozogni, annak érdekében, hogy létrehozzuk, és újra létrehozzuk, mert hogy elveszőben látszik, a helyünket Európában, mint a vezető, Európa vezető, vagy a világ vezető kutatási központja, a legjobb tehetségek együttműködését megengedve. De annak előtt le a kalappal, mert a Horizon Europe ö, tekintetében amellett kardoskodott, hogy Nagy-Britannia teljes jogú tag maradjon, és sikerült kialakítani párthatárokon átnyúló támogatást ennek a pozíciónak. Azzal is egyet értek, hogy a teendő az, hogy a, a, az, a, az alkú végeredményét népszavazásra vigyük. Az embereket el kell juttatni a tudást. Én Nagy-Britanniában akartam menni egy tévécsatornához. A energetika szempontjából az, az összefüggést, az egy, egymástól függést Írország és az Egyesült Királyság között, és a kettő összekapcsolódásról akartam beszélni. Képzeljék el, mi történt. A népszavazás előtt olyan felelős volt ez a tévécsatorna, hogy ehelyett egy UKIP klímaváltozás tagadónak adtak teret. Tehát a kérdésem önök szerint mennyire hallgatják meg önöket a brit kormány részéről? A másik Teréza Brüsszelben tárgyal éppen most, de ez a Teréza nem tudja elviselni már, mint én, hogy a, a, a választókörzete így megszenvedje a Brexitet. Köszönöm, hogy meghallgattam. E Egy másik brit kolléga következik, Moody asszony. Yeah, uh, so another remain. Egy másik itt maradó brit kolléga szeretne szót kérni. Tereza után nagyon-nagyon hasonló perspektívából látom én is a helyzetet. Visszatérve erre a pontra, ami a 45 millió és 35 7 millió csomag gyógyszerről szólt. Múlt héten hallottam egy másik gyógyszeripari cégtől éppen azt, hogy az Ariana Grande koncerten történt terrorista támadás után nem volt elég kötszer és gyógyszer, hogy az 500 sebesültet Manchesterben el tudják látni, és nagyon sokuk gyerek volt és igazából azon múlott a kezelés, hogy be tudtak röptetni Manchesterbe órákon belül kötszereket és gyógyszereket. És ez annak a következménye volt, hogy az Európai Unióba integráltak vagyunk, és senkinek nem kellett kérdéseket feltenni a repülőtereken, nem kellett hosszadalmas eljárásokon átmenni, hanem mindent egy pillanat alatt meg lehetett tenni, hogy ilyen sok ember életét megmentsük. Szerintem ez nagyon jelentős dolog. Dannak is szeretnék köszönetet mondani, mert elviselt engem, folyamatosan nyaggattam, hogy a Horizont Európában az Egyesült Királyságot a lehető legnagyobb mértékben vonják be, és legyen jövőben is kapcsolatunk a Horizont Európa keretében az Európai Unióban val. Nem az EU okozza ezt a problémát, mondta Dan, és tökéletesen igaza van, ott van ennek a brit oldala is, ugye? Vörös vonalakat, határvonalakat húztunk meg, és ezzel kapcsolatosan is nagyon sok probléma van. Őszintén remélem, hogy ennek a hétnek a végén egy kiterjesztett jövőbeli keret fog létrejönni, amiben a kutatás részletesen ki lesz fejtve és nagy szerepet kap. És a Horizont Európában a jövőben is részt vehetünk de szeretnék még egy pár dolgot mondani. Az egyik említést tett az egyik előadó a megállapodás nélküli forgatókönyvről, és az egyik dolog, amit a brit alsóház nagyon nagy mértékben támogat, az az, hogy ellenére vannak a megállapodás nélküli kilépésnek, és azt gondolom, hogy az EU27-ek sem engednék meg, remélem, hogy eddig a pontig eljussunk, és ilyen komoly károkat okozzunk saját magunknak, és ennek a tovább gyűrűző hatása kárt okozzon az EU-nak is. Remélhetőleg a felnőttek fognak végül győzedelmeskedni ebben a csatában, és lesz egy olyan szintű észszerűség ebben a vitában, ami végül győzedelmeskedni fog. Remélem, hogy a megállapodás nélküli kilépést nem fogják a, arra használni, hogy ezzel zsaroljanak bennünket, hogy egyik fél sem fogja erre használni. De annak igaza van, hogy a szabad mozgás alapelv, olyan alapelv, ami egyébként ráadásul még nem is annyira népszerűtlen az Egyesült Királyságban, amikor konkrétan azt kérdezték az Egyesült Királyság állampolgárait, hogy az Európai Unióval kapcsolatban mi a véleményük a szabad mozgásról, konkrétan pozitív eredmény született, több mint 50% támogattak a szabad mozgást a felmérésben. És ez egyébként a népszavazás óta változott, de soha nem volt annyira rossz a helyzet, mint azt szerették néhányan felvázolni. És van egy nagyon fontos pont, ez is az Egyesült királyságban kormányon múlik, az egyik, amit eddig elmondtak a szabad mozgásnak való végetvetésről, másodszorban arról, hogy az Egyesült Királyságban a bevándorlási politika hogy működik, és ez hogy határozza meg a fizetések szintjét, most beszéltünk például a posztgraduálisok szabad mozgásáról és mozgásáról. A probléma, hogy legyenek a diákok az Egyesült Királyságban, és legyen egy megfelelő fizetési szint, ez ezen a területen két óriási nagy probléma. És egyet értek az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos ponttal és a hosszú távú finanszírozáshoz való hozzáféréséről mondottakkal is, és azzal zárnám, hozzászólásomat, hiszen az élettel kapcsolatos tudományok, igen, egyetértek azzal, amit Tereza mondott, hogy örültük, eze, örültünk ezeknek a prezentációknak. Sok szervezettel dolgoztam együtt, akik ezen a területen működnek, és tényleg kölcsönös előnyökkel jár az együttműködés a ritka betegségek területén, épp úgy, mint máshol. Nagyon fontos, hogy továbbra is együttműködjünk tehát összefoglalásképp, és a két előttem szólóhoz csatlakozva azt mondanám, hogy a realitása a jelenlegi helyzetnek nagyon, nagyon sokkal világosabb, mint volt. Nem hiszem, hogy a kilépési megállapodás, vagy a jelenlegi megállapodás elég jó javaslat az országunk számára, nem gondolom hogy opció lenne a megállapodás nélküli kilépés, nem hiszem, hogy ez meg fog történni. És így lassan az ember kiszalad, a, kifut a lehetőségekből. Én, mint Európai Uniós tisztviselő, soha nem tudnék úgy hozzájárulni egy végső megállapodáshoz, hogy az embereket megkérdezném róla, hogy hozzájárulnak-e ehhez. Úgyhogy remélem ez meg fog történni, hogy ezt mondják majd, hogy igen, emberek, ide jutottunk, ez a javaslat most, ezek a tények itt előttünk, és a helyes most megkérdezni magukat, mint szavazókat, és lehetővé tenni azt, hogy megfelelő információk alapján hozzák meg a döntésüket. Az egyetemi városok mind a maradás mellett szavaztak. Erre emlékeztetnék, és azért, mert az egyetemek hatással tudtak lenni a városi közösségekre. El tudták magyarázni azt, hogy mi a valóság. És meggyőződésem, hogy több információval való előrehaladás oda fog vezetni, hogy az egy alapos információkra alapozott választást fog lehetővé tenni, ami az országom jövője szempontjából lehető legjobb érdekeket fogja szolgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm Moody kollégának, és Bullock kolléga következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációkat. Érdekesnek találtam őket. Joggal mondhatom, hogy a szabad Britannia az EU-n kívül várja, hogy együttműködhessen majd önökkel. Sokat hallottunk a, a félelemkeltésről, hogy ez meg az fog majd történni, Atya Úristen. Hallottuk ezt már régen. Mi. Emlékszem, mikor Westminsterben dolgoztam, mikor Nagy-Britannia nem csatlakozott az euróhoz, akkor azt mondták, hogy a brit gazdaság majd megrokkan, a nagy autógyártók elhagyják Nagy-Britanniát, sötét jövő előttünk. Hát aztán nem léptünk be az euróba, és gazdaságilag fellendült az ország. És ma is az a világ ötödik nevű gazdasága vagyunk. Azt azt mondták nekünk, hogy rögtön a népszállás után majd hatalmas munkaerő, eláramlás, munkahelyek szűnnek meg, sürgőségi új költségvetést kell majd készíteni. Ez se történt meg, mert csak a, a Project Fear, a, a bennmaradni akarók által keltett félelem kampány része volt. Ez politikai érvelés volt akkor. Ilyesmi történik népszavazások meg választások környékén, de bebizonyosodott, hogy abszolút nem helytállóak. Amit meg hallunk, az a második hulláma a félelemkeltésnek, logisztikáról is ö, beszállítási láncokról beszélnek. Én logisztikai és ö, szállítási igazgatóként dolgoztam egy nagy cégnél, amely a beszállítási lánc jelentős részét adtak Én tudom, hogy működik a beszállítói lánc, és meg tudom mondani nek, hogy ezek nem annyira problémásak, ahogy ábrázolják őket. Na, Britannia például már most is nagyon sok országgal kereskedik a WTO szabályai szerint. Ez nem gond. Megoldjuk majd. a, a nem díl esetén is lehet mellék megállapodásokat kötni, amelyek kiválóan működhetnek majd. Ezeket az érveket azért, hát komoly fenntartással kell fogadni. Nagy-Britanniának fényes jövő, fényes jövő vár az EU-n kívül, együtt működve persze az EU-val, meg a világ többi részével. A kollégáim mondták, hogy más Európa Parlamenti képviselők azt mondták, ó jaj, hát elmentek, milyen kár. Hát nekem is mondták kollégák itt, hogy jaj, de onnan mi is mehetnénk veletek. Hát mind a két oldalra igaz ez. Várom, alig várom az EU-n kívül jövőnket. Második népszabadásról beszélnek, mert az elsőt elvesztették, ami a legnagyobb volt valaha legnagyobb valaha történt demokratikus szavazás volt az Egyesült Királyságban, tagadásban élnek, nem tudják elfogadni az eredményt, és nem csak a népszavazásról volt szó, olyan népszavazásról volt szó, ahol a kormány kifejezetten elmondta, végrehajtjuk az eredményét, nem lesz második népszavazás, addig a nem szavazhat, amíg, amíg nem lesz az, az eredmény, amit akarunk. Ha valaki egy választás vagy egy népszavazás eredményt megtagadja, az a demokrácia ellen van. Az egy szégyenletes dolog. Láttuk már más országokban, de Nagy-Britanniában ilyen nem történik. Én várom, alig várom a jövőt. Grazie, kollégi. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, hadd kérjem azt, hogy ne, kell, ne kezdjünk el újra arra, újból arról vitázni, hogy mit csináljunk a Brexit-tel, hanem próbáljunk a napi rendi ponthoz ragaszkodni. Grázin, Grázin kolléga következik, parancsolja. Én itt újonc vagyok, tisztelt kollégák, és lenne egy kérdésem. Én észt vagyok, egy kis professzorocska, egy kis konzervatív. Nagy-Britannia egy nagyszerű ország, Aztól féltem, hogy csak én fogom, csak, attól féltem, hogy ma csak én fogok erről beszélni, de szerencsére második vagyok, a kollégám az imént már beszélt erről. Ebben a vitában, most is és máshol is, azt hallom, két hölgy is, illetve az imént hozzászóló úr is, hogy az EU azt szeretné, hogy az Egyesült Királyság benn maradna. Az Egyesült Királyság benn akar maradni. Akkor kérdezem én, akkor hogy a fenébe fordulhat az elé, elő, hogy egyáltalán a Brexitről beszélünk? Erre van egy szokásos válasz. Az a gonosz Nigel Farage csapta be azt a derék nemzetet, hogyha ennyire ördögi figura Nigel Farage, hát jó. De még egy dolog meglepett. Az lepett meg, hogy a Brexit csak Nagy-Britanniára vonatkozik. Nagyon sok olyan ország volt, aki még hasonlón gondolkodott. Mindegy, hogy én erről mit gondolok. Olaszország, mások is gondolkodtak azon, hogy kilépnek a Szovjet Unióból, mondja a hozzászóló, vagyis inkább az Európai Unióból. Szerintem vegyünk egy mély lélegzetet, nyugodjunk le, tegyük fel a kérdést, mi itt az Európai Parlamentben, a képviselők, hogy ez hogy történhetett meg? Mit rontottunk mi el? Hogy jöhetett ez létre? De ez a hisztéria, hogy ez milyen szörnyű, jaj, de veszélyes, mi lesz velünk? Hát ettől még nem oldódik meg a probléma. Lehet, hogy az eurozónával volt valami gond, vagy buta volt a bevándorlási politika, vagy mi más lehetett még. El kell azt mondani, hogy hibáztunk. Elképzelhető, hogyha bevál, bevalljuk magunknak azt, hogy mi is hibázhatunk, akkor lehet, hogy egy nap majd meg nem fogunk hibázni. Persze, egyre jobban megismerjük egymást, a barátok leszünk, de szerintem most nem egymást kéne kritizálni. Én elképzelhetőleg tartom, hogy lehet, hogy eltávolodtunk az utca emberétől. Lehet, hogy túl elitisták vagyunk. Lehet, hogy csak az intellektuális dimenzióban mozgunk, és nem figyelünk oda arra, amit az emberek gondolnak. Az emberek munkahelyeket szeretnének, félnek bizonyos dologoktól, szeretnének megfelelő oktatást, és ma hallottunk a jó oktatásról. Kérdésem az, hogy mikor találkoztunk legutóbb jó oktatással? Én tanítottam az Egyesült Királyságban, és tudom, hogy az egy bizonyos jó színvonalú oktatás már nincs meg, az már elmúlt tudjunk megfelelően önkritikát gyakorolni, nem úgy, hogy pánikba esünk. El kell azon gondolkozni, hogy mit rontottunk el, hol. Ha ezt nem tesszük meg, akkor sok Brexit lesz még. De azért gratulálok a briteknek. Hogy le, gyakoroljunk egy kis önkritikát, ezt szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, köszönöm a ezeket az elképzeléseket. Hát én nem szeretném, hogyha bármilyen más tagállam kilépne még az Európai Unióból. Én a mai napon nem hallottam hiszterikus megnyilvánulásokat, tudom, hogy voltak szenvedélyes megnyilvánulások, és olyan megnyilvánulásokat hallottam, amelyek bizony nagyon személyesek voltak. Például az egészségügy beszéltünk egy innovációról, kutatásról, és ha ilyen kérdésekről beszélünk, szerintem ezek az emberek alapvető szükségletei. Nagyon konkrét dolgokat hallottunk, és most azt hiszem, hogy talán meg kéne adni a lehetőséget a vendégeinknek, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Kérem, ha lehet, akkor röviden válaszoljanak, mert még van néhány napi rendi pontunk. Köszönöm még egyszer, és azoknak is köszönöm természetesen, akik szenvedésen szóltak hozzá. Professor, azt mondja, hogy a szó elsőnek. It's a very interesting uh, discussion uh, here. I'd like to really go back to, to the issue of... Szeretnék a Brexit és a kutatás kapcsára visszatérni, mert uh, rendkívül fontos ismét hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy a tudomány működni tudjon, a kiválóságra szükség van, hogy nyitottak legyenek a, a mozgásra, a szabad mozgásra, a kutatók mozgására, a talentumra, és éppen ezért a Horizont 2020 nagyon fontos a kutatásban, a nyertes-nyertes helyzet a legfontosabb. Ezt számokkal is alátámasztottam. Ezért értek egyet azzal, ami elhangzott, hogy ha időben vissza tudnánk menni, és a Brexitet vissza tudnánk csinálni, az lenne a legjobb megoldás. Ez igaz, de látom, hogy milyen politikai akadályok állnak előttünk, és ezt figyelembe véve a másik kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, az, hogy a Brexit által okozott károkat hogyan tudjuk minimalizálni. Az Európai Unió a lehető legjobb tudományos életet szeretné biztosítani, ez a, tudom, a társadalom előnyére válna. Az Egyesült Királyság esetében ugyanez a helyzet, és ez is egy fontos üzenet az Egyesült Királyság képviselői számára itt, hogy az ő céljuk is az kell, hogy legyen, hogy a kiválóság a tudományban megvalósul és ez is azt jelenti, hogy a nyertes-nyertes helyzet abból fog adódni, hogyha a nagyobb mértékben megpróbálnak együttműködni az Egyesült Királyság és az Európai Unió tudósai. A tudósok szabad mozgása nagyon fontos előfeltétele lenne ennek a nyertes-nyertes helyzetnek. A kérdés az, hogy ki mennyit hajlandó beáldozni azért, hogy ez a nyertes-nyertes helyzet kialakuljon. Nagyon óvatosnak kell lennünk, ne csak a pénz oldalát nézzük ennek, mennyi pénzt teszünk be, mennyi pénzt veszünk ki. Ez egy nulla szaldós játszma kéne, hogy legyen. Azt nézzük, hogy milyen általános előnyei vannak, milyen pozitív hatásokkal jár a pénzügyi hatásokon túlmenően, milyen értékekkel jár a keretprogramban való részvétel például. És még egy gondolat, ha megengedik, Függetlenül attól, hogy a tárgyalások majd milyen formát fognak venni, hogy harmadik ország, társult ország, vagy milyen szerepe lesz az Egyesült Királyságnak. A keretprogram az Egyesült Királyságon kívül is nyitott harmadik országok felé, tehát rajtunk is múlik, hogy mennyire leszünk nyitottak az Európai Unión kívüli részvételre. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ilyen velősen fogalmazott. Köszönöm, hogy ilyen velősen és röviden fogalmazott. Következő professzor asszony. Köszönöm, hogy meg én megkaptam a szót, de nagyon-nagyon rövid leszek. Többféle oknál fogva is. Az egyedi kedvezményezettek értelmezéséhez térnek vissza. Számukra fontos az, hogy az olyan rendszerek, mint az Európai Kutatási Tanács és a Marie curie action tovább folyom, És be az ERC és MSC cselekvések egy-egy személynek mennek ösztöndíjként, hogy a kutatás manapság a legtöbb esetben nem egy egyén teljesítménye, hanem majdnem mindig együttműködés, közös munka eredménye. Tehát az ERC ösztöndíjazottak nem ülnek egy egyetem íróasztalnál egy országban, hanem itt arról van szó általában, hogy nemzetközi csapat, egy team van körülöttük, PhD hallgatók, kutatók, posztok kutatók. Úgyhogy ezt is vegyék figyelembe, amikor a, a monobeneficiary az egyedi ösztöndíjazottak vagy díjazottak ügyéről van szó. Jelenleg is ezt el kell mondjam, Horizon 2020 Marie Curie Action tanácsadói csoportjának elnöke vagyok. Az Európai Bizottságnak adunk tájékoztatást. És bár nem a mandátumunkba tartozik szorosan, de azon gondolkozunk, hogy a Horizon Europe hogyan tudja befogadni a Marie Curie-t, és jelentős támogatást élvez egy kiválóság által működő projekt, és elég figyelmet kap az is, hogy biztosítsuk azt, hogy szélesítsük a cselekvéseket, és ezek bemaradhassak a Marie Curie keretén belül. Európa akkor az erősebb, ha az emberek könnyebben mozoghatnak Európán belül. És ahogy korábban elmondtam, ez visszamegy ahhoz a ponthoz, hogy egy win-win helyzet lesz, ha a Egyesült Királyság marad bent. Köszönöm. Köszönöm szépen, utolsó hozzászólónk. Parancsoljon. thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. A gyógyszeripart támogatja azt, hogy legyen egy deal az Egyesült Királyság és az EU között a jövőbeli kapcsolatról, mert mindaz, amit ma délután elmondtunk, azt illusztrálja, hogy az Egyesült Királyságnak és a 27-eknek mennyire nagy szüksége van arra, hogy együttműködjenek. És Griffin és Múvi asszonyok, valamint Nika úr említette, igen, nem csak az Európai Parlamentnek, a 27 Európai Uniós tagállamnak van itt fontos szerepe, nem csak nekik számít mindez, hanem a brit szövetségeknek is, a brit kormányjal együtt kell működnie, és ezt megkezdtük ennek a kapcsolatnak a képítését mindjárt az elején. A Brexit nagyon politikus, politikai jellegű dolog. Kívülről nézve nem mindig látható az, hogy egy iparnak, egy iparágnak mik az alapvető értékei és igényei. Cégként az ellátási problémákhoz hozzá vagyunk jog, szokva. Úgyhogy az ellátási probléma, amit említett, nem volt meglepő, de az elmúlt két év túl rövid volt arra, hogy biztosítsuk azt, hogy mindent időben át tudunk alakítani, és ha egy kicsit filozofikusabb vizekre vezhetek, az Európai Unión belül az Egyesült királyság együtt még konvergenciáról beszélhetünk a társjogalkotás alapján egy közös gyógyszeripari keretet építettünk 30-40 ország éven keresztül, és most, hogyha az Egyesült Királyság harmadik országá fog válni, a divergencia útjára kell lépnünk, és globális szempontból ez káros. A konvergencia sokkal kedvezőbb mindannyiunk számára. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Ha megengedik, kért, kérnék valami, föltennék a fülhallgatójukat? Azt szeretném kérni, hogy küldjék el nekünk a diáikat, az előadásukat a titkárságnak. A második dolog pedig, hogyha van még valami, amit ezzel a témában létrehoztak, akkor nagyon szívesen ezt eljutatjuk a szakbizottság tagjának. Tehát mondom, nem csak a diákra lennénk kíváncsiak, hogyha nem, hanem van valami hosszabb írásban kifejtett anyaguk, azt nagyon-nagyon szívesen eljutatnánk a kollégáknak. Mi a probléma, hogyan lehet ezeket megoldani? A Marie Curie ösztödíjjal kapcsolatban nem tettem ezt a kérdést a vita közben, nem nagyon van időnk. Tehát azért jó lenne tudni, hogy miután az új programban a kiválóság szerepét kihangsúlyoztuk. Tehát a kérdés az lenne, hogyan lehet azt elkerülni, hogy ezt, ezt fragmentálodjon. Persze a kiválóságra nagy szükség van, de hogyan lehet egy erősebb szinergiát kialakítani, különben egyes emberekhez kötődik majd a mi támogatásunk és finanszírozásunk, és nem pedig a kiválóságot segítjük elő. Ez lenne a kérdésem, és örülnék, hogyha ezen elgondolkodnának. Köszönöm szépen, szerintem egy nagyon-nagyon érdekes workshop volt, és hogyha esetleg el tudnának írásba jutatni valamit, azt mindenkinek elküldjük, majd eljutatjuk. Köszönöm. Mentre le nostre ospiti si allontanano, penso che possiamo Miközben szedelőzködnek a vendégeink, Karen Súly meg, beszámolóit hallgatnánk meg, de ő nincs itt, ezért az elekt, a elektromos áram, igaz? E, az ezzel kapcsolatos jelentést hallanánk, hallgatnánk meg. Köszönöm szépen, Patricia, köszönöm, elnök asszony. Rápido sulla base dell'esito del secondo trilogo, ne avremo uno do... Holnap is lesz három oldalú egyeztetés, és azt gondolom, hogy sikerült az eddigiekben eh, előrelépést elérni, és bízunk abban, hogy holnap is lesz eh, előrelépés, ez lesz a harmadik megállapodás. Jelenleg gyakorlatilag eh, az Európai Parlament álláspontja érvényesül, az ACER-nek az egyik szabályozó szervnek központi szerepe van ezzel kapcsolatban, tehát ennek a, ezzel a szerepel kapcsolatban mindig is szerettük volna ezt megtartani, ezt a központi szerepet. A módszertani kérdések nyitottak még. Egyébként a tanács és a parlament azon vitatkozik, mint mindig, hogy a tagállamok mennyikora hatáskört hajlandóak feladni és Európára delegálni. Úgy gondolom, hogy a delegált hatáskörök esetében jó lenne, hogy mi hamarabb meg tudnánk egyezni, és fontosnak tartom azt, hogy a különböző tagállami stratégiákat össze lehessen hasonlítani, illetve koherensek legyenek ezek a stratégiák, az együttműködési módszerek, a kölcsönös segítségnyújtás, illetve a kompenzáció. Vagyis a szolidaritás lenne ennek az irányelv tervezetnek a lényege, illetve iránymutatásokat is kimondanánk. Összességében szerintem elég jól állunk, még teljesen nem kielégítő a helyzet, és nagyon jó lenne, hogyha teljes európai jogsz, jogszabályrendszer foglalkozni ezzel a kérdéssel. Véleményem szerint fontos lenne még a a regionális koordinációs központot is bevonni ebbe a kérdésbe, főleg a tervek kidolgozásakor, hiszen ez lenne a garanciája, garancia arra, hogy a különböző regionális és nemzeti stratégiák koherensek legyenek. Informális tárgyalásoknál tartunk, holnap lesz a, holnap lesz a harmadik egyeztetés, tehát a végeredmény még nincsen, Remélem, hogy felelősségteljes lesz majd a tanács, és hajlandó elmozdulni. Hálás vagyok egyébként az árnyék jelentéstevőknek, mert nagyon, sokan, nagyon sokban segítettek engem. És köszönöm Búzek úrnak is az eddig nyújtott támogatást. Önök köszönöm szépen! Köszönöm ezt a tájékoztatást, hogyha nincs ezzel kapcsolatban észrevétel, akkor ezt lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Péterszen kolléga következik a háromoldalú egyeztetésről fog ő beszámolni, szintén az Energia Szabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége a téma parancsol. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Én is igen rövidre fogom, mivel a harmadik trilógus ma este lesz. Nyolckor indul. Eddig két trilógus volt már. Nem hiszem, hogy ma este le tudjuk zárni sajnos. Valószínűleg, hát majdnem biztosan kell, hogy legyen még egy triológus, decemberben triológusban, eh, Strasbourgban. De ma este azért néhány még nyitva álló cikket talán le tudunk rendezni. Ez kiegészítendő. Igazodnunk kell az elektromos árampiac szabályozás irányelvről folyó tárgyalás eredményhez is igazodni kell. Azok a tárgyalások, mint jól tudják, még nem nagyon sokat haladtak, de azért mi már igen. És várjuk a triológust ma este, reméljük, hogy azért lesz előrelépés, amiről majd számot adhatok. Köszönöm szépen minden jót ma estére! reméljük, hogy jó eredmény születik. Még egy napi rendi pontot kell letudnunk. Egy jelentésről van szó, egy beszámolóról, amit el is lehet olvasni. Ez egyfajta feedback, egy misszióról, hiszen szakbizottságunk Milánóban járt, szeptember 19-től 20-áig. Nagyon röviden elmondom, hogy mi történt. Az Expo területén jártunk, és arról beszéltünk, hogy egy Human Technopolt hozzanak létre ezen a területen, ez, ez egy élettudományoknak szentelt kutatóközpont lenne, és azért itt lennének ipari résztvevők is, tehát innovációs egyetemekhez kapcsolódó és ipari vállalatokhoz kapcsolódó központ lenne, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó dolog. Aztán jártunk, nagyon érdekes látogatást tettünk Sziszpránál, láthattuk, hogy az, azt gondolom, hogy nagyon érdekesen alakult ez a, ez a találkozó is. Örültek annak, hogy végre a decision makerekkel találkozhattak. Aztán a repülőgépgyártással foglalkoztunk még. Olaszország számára ez egy nagy presztisű ágazat. Lombardia régiójával is találkoztunk. Beszéltünk arról, hogy a kutatási alapot, illetve egyéb európai alapokat hogyan használják fel. Még volt egy nagyon érdekes találkozónk egy hubban, a Comonex központban, remélem, hogy ezt Európában egyre jobban megismerik, a bizottság is ismeri már, nem tudom, van-e itt valaki a bizottságból. Most mi megismerkedtünk ezzel a hubbal, ez egy egyfajta vállalati inkubátor, a KKV-kat, a startupokat segíti, nagyon innovatív dolgokat lehet ott látni, sok a fiatal, és projekteket, projekteket készít elő, és valójában a már a az inkubátorban dolgozó vállalatokat is bevonja abba, hogy egyéb projektek jöjjenek létre. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk, energiahatékonyság, egészségügy, Tehát nagyon tanulságos volt ez a, nagyon tanulságos volt ez a, ez a látogatás, ez az egész eh, misszió, két intenzív eh, nap volt ez az egész, reggeltől estig látogattunk, látogattunk, de szerintem mindenki nagyon eh, érdekesnek találta, és szerintem nagyon eredményes volt a látogatás. köszönöm Köszönöm a figyelmet, ezzel le is zárom az ülést. Mikor is lesz a következő ülésünk? Holnap reggel 9 órakor folytatjuk az ülést. És a tranos kollégákkal együtt fogunk majd dolgozni. Egyébként megváltozott a terem, a P3C50-ben leszünk. Túl sok kolléga itt már nincsen, úgyhogy ezt végig is hiába mondom, de megváltozott a helyszín, máshol leszünk. Holnap találkozunk viszontlátásra.